Bom dia. Tudo bem. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kezdjük el már 10 perces késésben vagyunk. Vártam a szakbizottság tagjait, megérkezenek, itt van a az előadónk, Pablo Falva és Bernd Lenge, mind a ketten jelen vannak. A 15-ös napi rendi ponttal kezdünk, mégpedig az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banán kereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása. Bernd Lange az előadója, ennek a, az anyagnak. Megkapták a tisztelt tagok a rendelet tervezetet és a kereskedelmi megállapodással kapcsolatos tanulmányt. Bernek adom meg a szót, hogy számoljon be számukra erről. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, ami a szabadkereskedelmi megállapodást illeti, van egy védzáradék is, mint minden latin-amerikai ország esetében. Kedves kollégák, ez nagyon is hasonló a Dél-Koreával kötött megállapodásban foglalt védzáradékhoz. Az EU-ban, amikor váratlan események következnek be, létezik egy mechanizmus, amelyhez folyamodni lehet az európai áruk védelmére és a vámok újbóli bevezetésére. Ez a modell hasonlít, nagyon hasonlít a dél-koreaihoz. Egyetlen egy különbség van, a banán esetében létezik egy rendkívüli rendelkezés, rendelet, amelyben kvótarendszer is benne foglaltatik, azért, hogy a banán termelőket védjük, valamint néhány perem régió esetében ezt a termelést támogassuk. Ezt a specifikus rendelkezést kívánjuk most figyelembe venni. De most az a kérdés, hogy ezt az eszközt alkalmazhatjuk-e, és ha igen, akkor mikor. Ez először is azzal függ össze, hogy meglehetősen nehézkes bürokrácia van érvényben, és ritkán nyúlunk ehhez a mechanizmushoz. Sőt, még azt is mondanám, hogy ezt nem túl gyakran alkalmazzák. Éppen ezért érdemes elgondolkodni azon, hogy hogyan tudnánk ezt az eszközt alkalmazhatóbbá tenni. Mikor alkalmazzuk a védzáradékot, védzáradékban foglalt intézkedéseket? Ennek nagy kihatása kell, hogy legyen az európai termelésre, a koncepció meglehetősen humályos. Ha például Kolumbia erejét vesszük figyelembe, akkor feltesszük a kérdést, hogy valóban ez a megfelelő intézkedés. Vannak bizonyos szektorok, amelyekben sok KKV működik fel kell tennünk a kérdést. Nem kellene inkább más intézkedést kipróbálni? Második pont. Ki indíthat vizsgálatot? Erről már több ször vitatkoztunk, például a dél-koreai védzáradék esetén. lehetőséget kell adnunk legalábbis hasonló lehetőséget ahhoz, mint amelyet a dél-koreai megállapodásba vettünk be, és ehhez még egy külön protokollal a bizottság magyarázatot is csatolt. El kellene gondolkodni azon, hogy a civil társadalomban az ágazat munkavállalóit támogatni kell e, ezzel az intézkedéssel. És felmerül egy másik kérdés, a banán ágazat specifikus. Én nem ismerem, nem tudom pontosan, hogy mely intézkedést alkalmazunk ahhoz, hogy kiszámítsuk a volument, és e, mikor jön el az a pillanat, amikor ezt a kvótát bevezetjük a banán esetében valamint arról is szó van, hogy meg kellene nézni, mi a kapcsolat a banánvédzáradék és az általános védzáradék között. Ez olyas valami, amit alkalmazhatunk, vagy pedig bizonyos prioritásokat kell felállítanunk. A banántermelők az EU-ban bírálták ezt a szabályozást, mert úgy tartják, hogy rendkívül nehéz alkalmazni ezt az eszközt. Van néhány kérdésem a javaslatról. Szerintem javítani lehetne a javaslatot, és el kellene gondolkodnunk azon is, hogy a védzáradék hogyan működött Dél-Korea esetében. Van-e már tapasztalat erről a bizottság? Tudna-e valamit mondani erről? Köszönöm. Köszönöm. Figyelembe kell vennünk azt, hogy a védzáradékot hogyan alkalmazunk Dél-Korea esetében. Mielőtt megnyitom a vitát, hallgassuk meg az Agri Bizottság előadóját, témában. Gabriel Matza, az agribeli kollégánk itt van, ő véleményt készített erről. Megadom neki a szót, kedves kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy meghívtak, valamint lehetővé tették számomra, hogy előadjam álláspontomat a dossziéról itt az Intában, és köszönöm Lange úr felszólalását is. Kezdetnek szeretném elmondani a Lisszamboni szerződés életbe lépése óta az Európai Parlament az együttdöntési eljárás keretében és beleszólással rendelkezik a védzáradékok illetően, de ez inkább virtuális dolog, mert a tárgyalások során a parlament nem volt jelen. Éppen ezért a parlament fokozottabb részvételét kell mindenképpen kérni, akkor, amikor harmadik országokkal tárgyalásokat folytatnak. Miért? Azért, mert ennek kihatása van az EU gazdaságára, éppen ezért indokolt, hogy az EP aktívabban vegyen részt a tárgyalásokban. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság az, amely ezt a kampányt elindíthatná, annak érdekében, hogy az EP részt vegyen a megállapodások előtti tárgyalásokban, hiszen a parlament csak akkor lép be a képbe, amikor már túl késő, és a védzáradék akkor ismerkedik meg, amikor az európai törvényeket átültetik. Ez azt jelenti, hogy a mi mozgásterünk igen szűk, de mégis javíthatunk az elképzelésen, és a bizottság által átültetni javasolt szövegen. A döntés, a határozat szellemét nem akarjuk megváltoztatni itt a harmadik országgal kötött megállapodás esetén egyébként a véleményemet előterjesztettem az Agrina. Mi a szándékom? Van itt hiányosság, egyébként ez lehetővé teszi a különböző értelmezéseket, és ezért elképzelhető, hogy ez a védzáradék torzít, a védzáradékot akkor alkalmazok, hogyha valamilyen torzítás történik az EU piacán. Perúról van szó, Kolumbiáról, de egész Latin Amerikáról szólhatnék, hiszen ez érvényes. Nagy kihatása van mindennek a mezőgazdaságra. A megállapodás a liberalizálja a kereskedelmet, nagyobb nyitást jelent. A banán, a marhahús és a cukor esetében az EU saját részéről nagyobb mennyiségben küldhet tejet, exportálhat tejet és szeszes italokat az említett országokba. A lényeg az, hogy legyen egy fejezet, amely a minőséget hangsúlyozza. A banán a jelképes vagy jellemző termék a tárgyalások során az EU az importnál csökkentett mám díjakat fog alkalmazni, és az EU termelők számára ez nagyon negatív dolog lesz, mert érdekeiket sértheti. A banán stabilizációs mechanizmusát azért kívánjuk alkalmazni, hogy amikor ezt a gyümölcsöt az EU felé exportálják, akkor bizonyos limiteket, küszöbértéket ez ne haladjon meg. maximálisan három hónapra vonatkozhatnak ezek az intézkedések. Ez a mechanizmus egyébként csak 2020-ig lesz érvényben. Van egy másik fontos elem, Lange úr ezt elmagyarázta, pontosítanám, azok a, az illetékek vagy arányok, amelyeket a záradék alkalmazásakor vezetnének be, maximálisan letek megállapítva, de közben akkor alkalmazzák őket, amikor a piacon eléri a szintet az export. Nézzük például Kolumbia, Costa Rica esetében 2019-ben megduplázódna a mostani export szint. Nem ismerem a mostani szintet, de addigra megduplázódna a mostani szint, 1,9 millió tonnáról van szó, és ez azt jelenti, hogy már ezt megelőzően, a küszöbértéket megelőzően piasztorzulás következik be. Másik fontos dolog, a mechanizmus beindítása nem automatikus a bizottság javaslata szerint. A bizottság ezt nem tudja elindítani, még akkor sem, hogyha a mennyiségi limitet elérik, és akkor sem, hogyha ennek valóban súlyos hatása van. A probléma számomra világos. Ez a rendelet tervezet saját belátásra bízza az alkalmazást nagy mértékben, és szerintem ezt korlátozni kellene azért, hogy jobban védjük az európai termelést. Kevesebb a mozgástér, kevesebb a rugalmasság. Ott van a 13-as cikk, csak Viszmajor esetén lehet ezt a mechanizmus benyitani, de akkor viszont automatikusan kellene beindítani. Vannak itt módosítások azért, hogy a stabilizációs mechanizmus súlyán változtassunk, és azért, hogy ez valóban meghúzza a vészharangot, ha szükséges, és ehhez miért intézkedéseket fogadjanak el. A bizottsági javaslat szerint a banán stabilizációs mechanizmusa elszigetelt mechanizmusként működne, és nem lenne kapcsolata a védzáradékkal. És én éppen ennek ellenkezőjét szeretném, vagyis, hogy legyen világos kapocs a két eszköz között. Számunkra alapvető, hogy ezek egyformán ugyanúgy működjenek. A négyes cikk világos, az ehhez érkezett módosítás, hogyha a mechanizmus működtetését beindítjuk, akkor kellenek bizonyos tényezők ahhoz, hogy a védzáradékot is működtetni tudjuk. Vagyis biztosíték kellene arra, hogy ez a védzáradék működni kezd, akkor, amikor szükséges az ágazat számára. A stabilizációs mechanizmus és szükséges azért, hogy rögtön a problémát megoldjuk. Egyébként a mechanizmus, ha elindítják, két évig alkalmazható és meghosszabbítható. A hármas cikkben kérjük, hogy felügyeleti előzetes figyelemmel kísérési mechanizmusok is beinduljanak, még mielőtt a küszöbértéket elérné a mennyiség. A két eszköz között azért kapcsolat kell, hogy legyen. Most befejezem, ami a stabilizációs mechanizmus alkalmazását illeti, ez ne legyen eh, olyan dolog, ami fékezi a kétoldalú védzáradékban előirányzott eh, mechanizmusok beindítását itt a banán esetében, és eh, az én jelentésem egyébként, amelyet a bizottság elé tárok, az EU banán importra vonatkozik, ezt aláhúzom, vagyis arról van szó, hogy megakadályozzuk a piac torzulását, és alkalmazhassuk a védzáradékot abban az esetben, hogyha ehhez a szükséges feltételek megvannak. Vagyis figyelemmel kell kísérni a latinamerikai országok exportjait, és fontos, hogy a bizottság a tagállamokkal véleménycserét, információcserét folytasson, de a, az iparral is, a vállalatokkal is, itt az EU-n belül kimerítő információkra van szükség a piacról. Néhány vállalat vállalkozás kérésére, vagy önmagától is a bizottság elindíthatja, beindíthatja a záradék által előirányzott intézkedéseket. Szóval a banán export betiltásáról is, meg ennek hatásáról, mindenek hatásáról az európai termelőkre. Szerintem szükség van a bizottság részletes jelentésére, akkor, amikor összegyűjti az éves jelentésében az adatokat. Elnök, köszönöm. A szocialista frakció kért először szót. Köszönöm. Köszönöm, Lange úr, ezt a előterjesztést. Ott van a viszonosság elve, a záradéki megállapodás egyébként a Marokkóval kötött egyezményben is ez benne foglaltatik, és mi itt a cél? Egy erős és rugalmas mechanizmus beindítása, azért, hogy reagáljunk a piac destabilizálódására. Itt ebben a konkrét esetben, a banán esetében a perem régiókról van szó, amelyek igen érzékenyek erre, és nagy mértékben függnek ettől a kultúrától, nagyon sokan dolgoznak a banánültetvényeken, úgyhogy stabilizátor hatása van ennek a megállapodásnak hogyha gyorsan, hatékonyan alkalmazzuk a védzáradékot, amely felhívja a figyelmet a helyzetre, akkor ez a problémák megoldásában, a kiigazításban segít és stabilabbá teszi a piacot. Vannak erre precedensek, amikor havi tervezéssel működtették a rendszert, és az importot így bonyolították, például a Marokkó esetében. A bizottság most az importált banán mennyiségét kívánja figyelemmel kísérni, hiszen ennek hatása van a perem régiókra, melyek a monokultúrától függnek, és ott még súlyosabban hat a válság, mint másod. Elnök, nem tudom, hogy az előadó mit szeretne mondani. Teljes mértékben egyetérték azzal, amit a kollégák mondtak. Köszönöm az eddig elvégzett munkát. Helmut Scholz a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az Agri előadójának azért, mert átfogóan sikerült a védzáradék kérdést kezelni. Szeretnék emlékeztetni a tegnapi meghallgatásra. Ezzel a komplex kérdéssel már ide foglalkozunk a védzáradék kérdésével. Szoros együttműk, szoros kapcsolat van az általános megállapodással ö, szociális, gazdasági realitás van az illető országokban, és ezt figyelembe kell venni. Még valamit aláhoznék. Követtem az előadó vonalát. Ö, a mostani eszmefuttatása ö, ö, tükrözi a monitoring ö, csoport sikerét már ott sikerült megállapodni a tárgyalt kérdésekről. Szeretném aláhúzni, hogy a monitoring csoport fontos szerepet játszhat, hogy ö, olyan megközelítést találjunk, amely az egész Európai Parlamentnek megfelel. A titkárságnak is köszönet a munkáért. Köszönöm. Robert Study, itt van. Köszönöm szépen, elnök úr. Világosan látom, hogy milyen bonyolult a helyzet, és köszönöm szépen az előadó munkáját. Az aggodalom a következő. Kereskedelmi szakbizottságként nem szabad protekcionizmus gyanújába keverednünk olyan mechanizmus szükséges, amely a tarifális és nem tarifális akadályokat egyaránt leküzdi. A cukor megállapodáson dolgoztam sokáig, akkor azt mondták, hogy bármi csak ne fegyver és ne cukor legyen. Most ugyanezt halljuk a banánnal. Véleményem szerint nem sikerült jó megállapodásra jutni. Itt azonban olyan mechanizmus van, amely protekcionista egy bizonyos szektorra tekintve. Azt kell megvizsgálni, hogy szociális struktúrát sikerül -e felállítani azoknak, akiket ez érint, ami nem védi őket, e, de hát jobban felléphetnek a piacon. Ez a e, közös agrárpolitikára is vonatkozik. A támogatási mechanizmusoktól el kell távolodni. De van olyan terület, ahol ez szükséges azért, hogy a mezőgazdaságban bemaradjon a terület Világosan látom, hogy ebben túl sok protekcionizmus lehet. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm. Más nem kért szót, akkor halljuk a bizottságot. Friedrich Michelson és Jean Clark. Kik? Önök? Köszönöm szépen. Ö, igen, ö, nagyon jó kérdés. Én is ezt ö, teszem fel magamnak néha. Nagyon gazdag vita volt, amit az imént hallottunk. Az előttünk lévő javaslat a védzáradék rendeletből táplálkozik, amely 2010-ből származik. Nagyon jó alapunk volt, amikor a ö, rendeletet ö, megfogalmaztuk, ami most a ö, bizottság előtt van. Ö, mik is ezek a védzáradék eszközök? Mi a védzáradék célja? Egészen pontosan a kereskedelem liberalizációjának a következménye az európai ipart, ez hátrányosan érintheti. Ezt szolgálja ennek a kiküszöbölését. Amikor importról van szó, akkor más eszközök is vannak. Az anti-dumping eszköz például amelyet használnak az intézmények egészen rendszeresen. Hallottuk egyes képviselők aggáját, hogy ezek az eszközök használhatók lesznek-e. Az aggály alapja az a tény, hogy ezeket az eszközöket sohasem használták a múltban. Igaz, hogy bilaterális védzáradékot sohasem alkalmaztunk a múltban, de ez nem azt jelenti, hogy nem használható ez az eszköz. Szeretnék rávilágítani, hogy az ipar sohasem kérte a bizottságtól ilyen intézkedés alkalmazását. Ennek talán az az oka, hogy az európai akadályok viszonylag alacsony szinten vannak megállapítva, és ez nem probléma a mi iparunknak. Az iparunk ugyanis a nemzetközi versenyben rendszeresen részt vesz. De ezek az eszközök használhatók. Elnézést kérek. megvannak az eljárási szabályok, az antidömping eszközök használatára, és a két eszközt rendszeresen használjuk is. Használható a fragmentált iparban. Tehát egyértelmű, hogy ez működőképes. Ezek az eszközök egyfajta biztonsági övek. Hogyha baleset van, akkor szükség van rájuk. De ö, nem mondanánk ö, semmiképp se az, hogy a biztonsági öv fölösleges, mert most éppen nem történt baleset. Felmerült a kérdés, hogy a ö, civil társadalommal a párbeszédet erősíteni kell. Nos, ezzel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy a két kérdés nem kapcsolódik. A vízáradéknak nagyon korlátozott a használata, a társadalmi párbeszéd pedig teljesen más kérdés. Hogyha az alapvető munkajogokat megsértik, akkor az emberi jogok egyetemes nyilatkozatára lehet hivatkozni, és az EU felfüggezheti a szabadkereskedelmi megállapodás alkalmazását. A szabadkereskedelmi megállapodás megfelelő döntőbíráskodásról is intézkedik, hogyha a munkajogokat megsértik, a védzáradék csak a problémát okozó importra alkalmazandó. A következő pont, amelyel foglalkoznék, a kapcsolat a ö, bilaterális védzáradék mechanizmus és a banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus. A feltételezés az, hogy a banánnal kapcsolatos intézkedések specifikusak. Az a filozófia van a két eszköz közö, ö, mögött, ö, hogy ha a két a védzáradékot akarunk, akarjuk használni, akkor be kell bizonyítani, hogy a tarifális akadályok lebontása az európai iparnak hátrányt okozott. Intézkedést lehet hozni két évre és újabb két évre. Ez egy olyan folyamat, amelynek megvan a maga időbeli korlátja. Természetesen ez kiad a kereskedelemre. A Bonnánban a védzeradék mechanizmus viszonylag egyszerű eszköz. Konzultáció előzi meg a partnerországokkal, és akkor használjuk, hogyha negatív hatás várható az EU piacára. Akkor aktiválhatjuk ezt a mechanizmust. És akkor három hónapra vissza lehet térni a korábbi tarifára, Egy két eszköz mögött álló filozófia tehát nagyon különböző. Mindig meg kell vizsgálni a konkrét esetet, mielőtt használnánk. A legutolsó pont, amelyel foglalkoznék, az, hogy mi a tapasztalat a Kórával kapcsolatban. Okozott-e a liberalizáció problémát? A válasz egészen határozott nem. Nyomon követjük az érzékeny termékeket, a parlament is megkapta a nyomon követési jelentést, az ipart is értesítjük, eddig semmi probléma nem volt ezzel kapcsolatban. Az ipar nem ö, kérte, ö, hogy használjuk a védzáradék mechanizmust. Elnök, köszönöm szépen. És még egy megjegyzés Bert Lange előadó részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a különböző kollégáknak az ajánlásait. Azt hiszem teljesen világos, hogy ami a kvóták kérdését illeti, és hogy milyen intézkedések szükségesek, el kell gondolkodni a vizsgálat kezdet előtt, hogy világosan lássuk a helyzetet. A banánágazatban azt hiszem, van lehetőség a javításra, és nem csak biztonsági kérdésről van szó, ö, nem ö, mindig használjuk a kvótákat, néha fölöslegesek. El kell gondolkozni azon, hogy ez a vizsgálat hogyan fog lefolyni, és milyen intézkedéseket szeretnénk. Mert úr, nincs szükség leckére a védzáradékkal kapcsolatban ezt tudják a képviselők is. Az a kérdés, hogy a civil társadalom Európában jobban bevonható-e abba a kérdésbe, hogy kell-e vizsgálat. A Business Europe is elmondta, fontos dialógust folytatni. Azt hiszem, hogy ezt alá kell húzni ebben a rendeletben még fogunk foglalkozni a kérdéssel, és módosítókat fogunk benyújtani. Köszönöm! Ennek köszönöm szépen a jelentés tervezett tett a következő rendes ülésünk májusban kerül vizsgálatra. A 16-os és 17-es pontra térünk át közösen a két pontra. Mindkettő Az Európai Unió és tagállamai másrészt a Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodással kapcsolatos. Pablo Salba az előadó. Természetesen a harmadik pillérbe tartozik ez a kereskedelmi megállapodás és védzáradék is kapcsolódik hozzá. Jean-Paul Thérizieux ezt már ecsetelte. A Közép-Amerikával kötendő, kötendő megállapodás sokkal kevésbé problémás, mint a Kolumbia-Perúval kötendő. de amit mondtunk Kolumbiával és Peruval kapcsolatban, az részben alkalmazható Közép-Amerikára is. Vita van az eljárással kapcsolatban, hogy hogyan jöjjön létre a megállapodás. A Közép-Amerikával való társulással kapcsolatban de hát bármi is legyen az eredmény, meg kell vitatnunk a szabadkereskedelmi megállapodást. A cél a megállapodás az EU és Közép-Amerika között. Akkor először megadom a szót az előadóknak prioritást kap maga a megállapodás. Pablo Szálbája szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem mindannyian tudatában vagyunk, milyen fontos ez a megállapodás kereskedelmi és politikai szempontból egyaránt. Ez az első bi-regionális megállapodás, amelyet aláír az EU. Remélem, hogy a bizottság ezt gyorsan átadja a tanácsnak és a parlamentnek. Szeretnénk tudni, hogy az 51. cikk itt alkalmazandó-e, vagy sem. Köszönöm szépen az elnök úrnak a munkáját tökéletes jogi munkát végzett, bármi is legyen a végső döntés. a politikai érvek megfelelőek voltak. Itt komoly kereskedelmi potenciál van a két régió között. Ezt használja ki a megállapodás. 33 százalék volt a növekedése 2010 óta. Itt a legfontosabb a nyersanyag, az 32 százalék, az Európai Unió pedig feldolgozott termékeket exportál, gépeket, például közlekedési gépeket. Hogyha hatályba lép a megállapodás, akkor diversifikálni lehet az importot és exportot. Ez a szolgáltatások számára is jelentős potenciált jelent. Szolgáltatásokkal is jelen lehet akkor lenni Közép-Amerikában versenyképes módon, és beruházásokat is lehet eszközölni az idegenforgalomban például. Ezzel a minőségi szabványokat is fejlesztjük, és sikerült megoldani a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartását. Ez nagy potenciál az infrastruktúra fejlesztésben, Közép-Amerikában, a megújuló energia területén, és egyetlen az infrastruktúrában. Emlékszem olyan esetekre, mint például Panama volt, ezért fontos ratifikálni a megállapodás, a leg, lehető leggyorsabban hatályba lépjen. Ahogy az elnök úr, én és előadó vagyok a védzáradék ügyében. Olyan védzáradékot próbálunk előállítani, ami tényleges és könnyen alkalmazható. Meghallgatjuk majd, amit mondanak az Agri szakbizottságbeli kollégáink a banánnal kapcsolatban. Itt egy aggodalmamat szeretném megosztani önökkel azzal kapcsolatban, hogy hogyan fel kell ratifikálni a közép-amerikai államok. De hogyha ratifikálták, akkor hatályba fog lépni. Az első ország, amely ezt átülteti, előnyt élvez, mert ott a kvóta rendszer életbe lép, és a többi ország, a rákövetkező országok kisebb exportpotenciált kapnak az EU felé. Az első ország, amelyik alkalmazza ezt a megállapodást, előnyhöz jut, vámelőnyhöz, és ez egy kicsit a kereskedelmet el is térítheti az eredeti legtervezett úttól. Azt hiszem, több nagykövetés van az érintett államokból körünkben. Jó lenne ezért elmondom, hogyha lehetőleg egy időben ültetnék át ezt a megállapodást. Az összes közép-amerikai nagykövetel volt egy találkozónk a múlt héten, eszmét cseréltünk pozitív eredménnyel. Március végén ugyanebben a szakbizottságban lesz egy meghallgatás, amely lehetővé teszi, hogy meghallgassuk a közép-amerikai gazdaság főszereplőit, beruházókat, vállalkozókat, NGO-kat, hogy megosztják velünk tapasztalatokat. Köszönöm. Ne felejtsük el, hogy meghallgatást szervezünk a következő intaülés során, márciusban. A védzáradék rendelet tervezetre lépjünk tovább. Az előadónk Lichfried, Lichfried úr. Nos, köszönöm elnök úr. Peru-Kolumbia esetén egyszerűbb dolog ez. Ugyanakkor megpróbálunk itt is jó munkát végezni. Hasonlók a problémák, mint a kolumbiai perui védzáradék esetében. Szeretném, hogy az európai gazdaság reagálni tudna az olyan fejleményekre, amelyek károsak lehetnek számukra. Ez a védzáradék. Úgy vélem, hogy pontosan ezt a lehetőséget adja meg. Ez olyan, mint egy biztonsági öv. Egyetértek minőt úrral. Annyit azonban elmondanék, hogy a biztonsági öv például a az ostor csapás sérülés ellen, ami ugye a nyakat érheti, nem véd, ehhez kell egy fejtámla. Tehát kell kiegészítő elem is a biztonsági övhöz, a biztonságével nem minden ellen védelem egy baleset esetében, ugyanez, ugyanígy van ez a védzáradaikkal is. Nem szolgál ez megoldással minden problémával. Szördi úrral is egyetértek. Segítenünk kell azon ehm, munkavállalói szervezeteknek, amelyeknek e- európai fejleményekkel van gondjuk. Az Európai Bizottsághoz fordulok most a védzáradékkal kapcsolatban. Önök szerint van erre lehetőség, hogy a biotermékeket, fairtrade termékeket előállító cégeket segítsük, hiszen főként banán esetében a fairtrade termék vagy a biotermék viszonylag ritka. Talán ritkább, mint ahogy azt várnánk. Szeretem volna megemlíteni, hogy eh, nem csak a vicceredékre, hanem az egész témának az előadójaként fontosnak tartom megemlíteni, hogy a szociális kérdések nem jó helyen szerepelnek. Nem is vagyok igazán biztos, de van egy ilyen érzésem. De a szociális kérdéseket nem hagyhatjuk figyelmen kívül az emberi jogokkal. Ugyanez igaz. Nem csak azért, hogy segítsünk a közép-amerikaiaknak, hanem magunknak is, mert mi is előnyét látjuk az olyan fejleményeket, amelynek következtében az emberek gazdagabbá válnak. Ezekben az országokban, hiszen így növekedett az európai export, ez jó Európának és Közép-Amerikának egyaránt. Nagyjából ennyit szerettem volna így első körben elmondani. És szerettem volna végigfutni az Agri Bizottság módosítóin. Most tegnap erre sikerült sort keríteni. Szerintem ezek a módosítók többé-kevésbé elfogadhatóak. Főként azok, amelyek banánkérdéssel foglalkoznak, szerintem nem jelentenek majd nagy problémát, legalábbis az én részemről. Köszönöm a jó együttműködést, és természetesen, hogyha bármiféle kérdésük van, akkor a, szívesen a rendelkezésükre állok. Thank you. I Köszönjük. Amit Köprő Mata elmondott korábban a védzáradék rendelettel kapcsolatban, Kolumbia és Peru témájában a közép-amerikai megállapodásra is érvényes. Nem tudom, hogy van-e még hozzáfűzni valója. We'll take what you said before as said also for this fight. Nyilván a korábban ön által elmondottak most is érvényesek. Exactamente lo mismo y reiterar. Nos, elnök úr ugyanaz igaz, mint amit már korábban elmondtam. Gondoltam, mondja az elnök, akkor most megkérdezem, hogy a képviselőtársaim közül van-e valakinek hozzáfűzni valója, esetleg az árnyék előadók, Janik Zsadó és Helmut Scholz. Janik Zsadó, The Greens. Merci, Monsieur le Président, euh, et félicitations. Köszönöm szépen, elnök úr, gratulálok az előadóknak az elvégzett munkáért. Az a szép a tárgyalásokban, hogy sikerül hihetetlen módon megfordítani a helyzeteket. A utolsó, legutóbbi fázisában a tárgyalásoknak becsapta az ajtó gyakorlatilag minden közép-európa közép-amerikai miniszter, majd folytatódott a tárgyalás. Végül is majdnem minden sikerül elérni. Van néhány dolog, ami szerintem a regionális integrációhoz és a megállapodás költségeihez és hozadékához kapcsolódik. Azt hiszem, Zalpa kollégánk nagyon érdekes dologra tette rázóját, hogyha a kvótát nem kollektíven osztják ki, akkor amikor mindenki ratifikált, akkor azzal a regionális egységet megkérdőjelezzük, a szakbizottságunk legyen nagyon határozott azzal kapcsolatban, hogy a kvótákat méltányosan osztják ki az összes aláíró és ratifikáló ország között. A második megjegyzésem pedig az, hogy azzal kapcsolatos, hogy ki fog ebből a megállapodásból részesülni, profitálni, és kik a legérintettebbek. A hatástanulmány arra derít fényt, hogy Latin Amerika, pontosítok, Közép-Amerika országai elvesztik a felügyeletet a bankjaik és a biztosítóik fölött. Hát ez pozitívum a megállapodásban az én frakcióm szerint nem. Hogyha Panamát külön vesszük, hiszen ez egy adóparadicsom. De sok eszköz megkérdőjeleződik. Talán Közép-Amerika Közép országai számára az állami politikának nagyobb helyet kellene hagyni a közbeszerzésnek, a születő ipar támogatásának. Olyan politika kell, amely a fejlesztés szolgálja, és nem a nagy csoportokat, akár közép-amerikai, akár usa akár európai ö, csoportról van szó. A zöldek számára a regionális integráció védelme nagyon fontos, valamit szeretnénk egy vitát arról, hogy a ö, szabad kereskedelmi megállapodással ki veszít, ki nyer. Jó lenne ö, tudni, hogy milyen ö, kompenzáció lenne az európai ö, termelőknek, illetve a globalizációs alapból ö, hogyan használjuk fel az összegeket eltűnnek a mi mezőgazdászaink, és akkor egy kicsit még finanszírozunk őket. Ez nem okos dolog. Uh, Köszönjük, Helmut Scholz következik. Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget, és megpróbálom rövidre fogni a mondókámat. Most el kell, mondjam, egyetértek Janikkal azzal kapcsolatban, hogy a jelen megállapodás általánosságban milyen keretbe helyezkedik. Köszönöm egyébként az előadónk munkáját. Kiváló dolog, hogy ez egy ilyen komplex kérdés, amely a megállapodás mögött van. Az EU és a közép-amerikai régió országai közötti bilaterális kapcsolatok felvillantásra kerültek. Hosszú távú regionális gazdasági fejlemények is megemlítésre kerültek. Nos, ezekkel kapcsolatban lenne némi hozzáfűzni valóm. Ezen országok nagy követeivel, amikor találkoztunk, azt hallottam, hogy beruházásokra, befektetésekre van szükségük ezeknek az országoknak, ahhoz, hogy gazdasági növekedésük töretlen maradjon. ebben a megállapodásban vannak olyan fejezetek, amelyek nem foglalkoznak megfelelő mértékben ezzel a kérdéssel, mert a bankok a pénzügyi ágazat Közép-Amerikában szabadon, szabályozatlanul működnek. Olyan nemzetközi bankokról és pénzintézetekről beszélünk, amelyeknek munkáját bizony meg kell vizsgálni, mennyire lehet független ezen országok fejlődése. Salvador, Honduras, Nicaragua olyan országok, ahol ez különösen fontos, amikor a munkavállalói jogokról beszélünk, és a szegénység elleni harcról, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy egy kereskedelmi megállapodás milyen előnyökkel járhat, milyen, eh, mit remélhetnek a munkavállalók a tekintetben, hogy eh, egy jelen megállapodás az ő érdekeiket is szolgálja majd. Kik a kedvezményezetjei ennek a megállapodásnak? Ez egy olyan kérdés, amit mindenképpen alaposan körbe kell járni a majdani meghallgatáson márciusban, hiszen Fontos, hogy a kis és középvállalkozások, illetve a gazdálkodók mindenképpen nyertesként kerüljenek ki ebből a játszmából, mind Közép-Amerikában, mind az Európai Unió határain belül. A monitoring csoportokkal készültünk erre, és természetesen munkait folytatódhat. Köszönjük. Az Európai Bizottságot szeretném ezen a ponton meghallgatni. Matthias Jürgensen és Friedrich Michels fog mesélni nekünk erről. Matthias Jürgensen az első, ha nem tévedek. Yes, um, thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy hozzászólhatunk ez a fontos kérdéshez az Európai Bizottság nevében. Pár rövid megjegyzésem lenne, és aztán talán reagálnék a képviselők által felvetett témákra. Először is az Európai Bizottság részéről le kell, hogy mondjam, hogy E megállapodás megkötését teljes messzességgel támogatjuk. Reméljük, hogy a tanács és a parlament minél hamarabb lezárja ezt a, az eljárást, és életbe léphet a megállapodás. Azért véljük így, mert szerintünk ez egy jó megállapodás, a jó az Európai Uniónak, amely piaci hozzáférést biztosít fontos ágazatokban, területeken, Közép-Amerika számára is előnyös megállapodás lesz ez. Lehetővé teszi a közép-amerikai országok számára, hogy gazdasági fejlődésük tovább folytatódjon, az Európai Unióba irányuló exportjuk tovább növekedjen, diversifikálni is tudják kivitelüket, az Unióba irányuló kivitelüket. És harmadsorban egy olyan megállapodás ez, amely úgy véljük, hogy nagyon is illeszkedik azokba a politikai prioritásokba, amelyeket a közép-amerikai régióra kidolgoztunk, gondolok itt a regionális integrációra, illetve a szegénység elleni harcra. Régiók közötti megállapodás ez tulajdonképpen, és ez így segítheti a közép-amerikai régió belső integrációját, ami szintén megfelel annak a politikának, amelyet a 80-as évek eleje óta követ az Európai Unió és az Európai Parlament. Röviden elmondanám, hogy hol tartunk az eljárásban. Októberben nyújtottuk be a tanácsnak aláírásra ezt a megállapodást, a tanácsban jól halad az ez irányú munka. Azt hallottuk, hogy május során valószínűleg akár júniusban aláírásra került, és ezt követően formálisan is megküldi az Európai Parlamentnek a tanács jóváhagyási eljárás keretében ezt a megállapodást. Tehát formálisan ekkor kapják kézhez, de üdvözlendőnek tartom, hogy önök már előre dolgoznak. Lássuk most a felvetett kérdéseket a kvótákkal kapcsolatban. A kvóták méltányos elosztása a közép-amerikai országok között regionális kvótákat fogadtunk el, vagy ezekre állapotunk meg, de lehetőséget nyújtottunk arra, hogy ezen kvóták felosztását cukor, rizs, re vonatkozóan ők maguk a közép-amerikai országok dönthetik el, hogy hogyan osztják fel. Szerintem ez is eh, segíti majd a regionális integrációt. A fenntartható fejlődés fontos szerepet kap a megállapodásban, most nem mennék részletekbe, de akár csak más megállapodások esetében az aláíró felek, mint az EU, mint a közép-amerikai országok vállalják, hogy végrehajtják és tiszteletben tartják a munkavállalói és szociális jogokra vonatkozó egyezményeket, gondolok itt az ILO egyezményére elsősorban, és egy vita rendezési mechanizmusok eh, esetére is gondoltunk ebben a fejezetben. Tehát hát összességében, még egyszer mondom, egy kiváló megállapodásnak tartjuk ezt, és nagyon reméljük, hogy az önök házának eh, a többsége is támogatásra méltónak találja majd. Ez különösen fontos lenne, hiszen az Európai Unió így eh, támogatásáról biztosíthatná Közép-Amerikát, amely nem a igen nehéz időket él meg, ezért ha minél hamarabb életbe lépne a megállapodás, az mindkét fél számára kölcsönösen előnyös lenne. Igen, köszönjük. A tanács javaslatát már megkaptuk, de természetesen a jóváhagyás eljárás nem kezdődhet meg addig, amíg ez az eljárás nem indul be formálisan. Igen, az Európai Bizottság másik képviselőnek adom meg a szót. Igen, köszönöm elnök úr ismét. Csak röviden, mert már beszéltünk erről a kérdésről az imént is. A védzáradék rendelet a védzáradék a ter- termékekkel kapcsolatban teljesen semleges, tehát semmiféle kivételezés vagy hátrányos elbánásról nem beszélhetünk. A banán stabilizáló mechanizmus esetében pedig kvótákról nem beszélhetünk, hanem olyan volumenekről, amelyek életbe léptetik ezt a mechanizmust. Ez a kvótákat nem, használ, nem használhatunk a VTO szabályok miatt, és csak banára vonatkozó tarifális szabályokat léptethetünk életbe. Köszönjük, mondja az elnök Pavel Fálbának. Van esetleg hozzáfűzni valója, mint előadó? Igen, köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm a kollégák által elmondottakat, elsősorban Jánik által elmondott megjegyzések fontosak voltak. Közép-Amerikában a regionális integráció valóban támogatandó dolog. A kvóták megosztásának problémájáról szívesen tárgyalok Janikkal. Remélem az Európai Bizottság figyelmét sem kerüli el, amit ezzel kapcsolatban, eh, ami ezzel kapcsolatban itt elhangzik az európai pénzügyi rendszer persze versenyképesebb, mint a közép-amerikai országoké, ezért a megállapodás aláírását követően remélhetőleg szoros együttműködés alakulhat majd ki a két régió között. Hiszen közös célunk az, hogy a közép-amerikai pénzügyi rendszer versenyképességét is javítsuk, és likviditásukat javítva ezek a cégek majd a hitelkihelyezésükben megkönnyíthetik a magánemberek és a cégek helyzetét is. Kik a nyertesek és kik a vesztesek? Nos, meggyőződésem, hogy mindkét fél nyertesként jön ki ebből az üzletből. A vonatkozó tanulmány amely nem sokára rendelkezésre áll, majd elkészül. Láthatjuk majd ebben, hogy mindkét régió valóban ebből csak profitálhat. Köszönjük a véd záradékrendelettel kapcsolatban, kollega úr. Thank you for the interest. Köszönöm, elnök úr, köszönöm ezt az érdekes vitát. Elég sok elgondolkodható megjegyzést hallottam főként ami a biotermékeket illeti, és a fair trade keretébe tartozó termékeket, elgondolkodunk azon, hogy a véd záradék szellemét ennek értelmében egy kicsit nem lenne érdemes megváltoztatni elnök. Ami a megállapodást illeti, a tanács döntésére kell várnunk, ami pedig az önszabályozást illeti, van egy újabb jelentésünk, amelyet a márciusi ülésünkön, következő márciusi ülésünkön fogunk tárgyalni. Now is uh, voting time. Most pedig a szavazás következik. Kérem, hogy a szavazókártyájukat és a szavazó listájukat készítsék elő, és főként foglaljanak helyet.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 Készen állnak? A Mária Szárnezis jelentést most nem fogjuk megszavazni, ahogy ezt bejelentettem tegnap az előadó kérésére, és éppen ezért most a Fjellner jelentésről szavazunk, az általános tarifális preferenciális rendszerek, GSP, az előadói a szó. Nagyon röviden szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki közreműködött. Igen, összetett anyagról van szó, sok technikai módosítás érkezett, és Helénának a titkárság részéről köszönöm azt a nagy segítséget, amelyet tőle kaptam én is, és mások is, akik ezen az anyagon dolgoztak. Elnök, csak jelzem, hogy mennyire összetett ez 35 módosítás érkezett az előadótól, 182 a bizottsági tagtól, 20 a DEVE bizottságtól, és még egy sor kompromisszumos módosítás is készült, ez megkönnyíti a szavazásunkat. Köszönöm az előadónak a kitűnő munkát és az együttműködést a bizottsági tagokkal, főként az árnyék jelentéstevőkkel. Most pedig lássunk neki. Hármas módosítással kezdjük mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. blogban szavazunk, egyes blogban szavazás, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Deve hármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 46, 47, 48-as módosítás, valamint 59-es első része, ezek egyformák mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 51-es módosítás, 54, 50, 4, 55, 56, 57, 59 második rész, ezek mind egyformák mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük ezt a szavazást elektronikusan. 51 és az utána következő egybecsengő módosításokról megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 52-es és 4-es módosítás egyformák mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 61-es mellette, bocsánat, bocsánat, 60-as, 5-ös egyformák mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most 61-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 61-est elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ötös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 63-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 66-os első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most pedig 68-tól 73-ig nem, 73-as. És így ezek mind egyformák mellette ellene tartózkodás elutasítva. 66-os második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig 80-84-es egyformák mellette Mario szavaz, hiszen a szönéről van szó ellenet, elutasítva 79-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 85 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kompromisszumos kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig átlépünk a 92-esre mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A 92-est ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Az én kártyám sajnos nem működik, természetesen mellette szavazó. Rendben. A 92-esről lezárom a szavazást elutasítva. hármas mellette Hát 15 volt ellen az én szavazatommal is, még az előzőről van szó. Sajnálom, de elutasítva volt az az előző pont. 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94-est ellenőrizzük. 94-es és a 7-es egyformák Együtt szavazunk róluk. Megnyitom a szavazást. Elutasítva. 96 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97-esre lépünk át, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 99-es és 9-es együtt szavazunk róluk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100 100-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nem. Tízes. Tízes a devétől mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenkettő mellette ellene tartózkodás elutasítva. Százkettes módosítás, szubeli módosítás, van-e kifogás ellene? Nincs. Akkor ez, ez benne van egyébként a szavazólistájukban, akkor mellette ellene tartózkodás elfogadva. Logban szavazunk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 109-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 113-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es a devétől mellette ellene tartózkodás elutasítva. 116-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 117-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 118 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 119 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 120-121-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 120-121-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 122, 123, 124 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. 22, 23, 24, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. 15-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 125-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 126-os, bocsánat, 136-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 126-os volt ez. 127-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 128-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 129-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 130-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Százharminckettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 133-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 134-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kompromisszumos egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tette 15-ös azért ellene tartózkodás elfogadva. 16-os, Kaspari kollega, lehet, hogy tévedek, de megnézné, hogy a 136-ossal mi is történik ezzel a módosítással, 136-os. Azt mondták nekem, hogy ez kiesik, mert kompromisszumos módosítás született. Van-e valami megjegyzés? A 136-osról ez most kiesett, vagy nem? Szerintem ez része, vagyis eh, Helenának igaza van, de van egy eh, salamoni megoldásom, szavazzunk róla, aztán majd eh, ellenőrizzük a technikai részleteket, csak azért, hogy biztosak legyünk benne, úgyhogy akkor rendben, a 136-osról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 156-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 157-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 160-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük Megnyitom az elektronikus szavazást a 160-asról. Lezárom. Elfogadva. 18-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 161 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 162-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette Elena tartózkodás elfogadva. 165-ös mellette Elena tartózkodás elutasítva. 166-os mellette Elena tartózkodás elutasítva. 169-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 174-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 175-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 176-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 170-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 173-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 171-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 172-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 177-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 178-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 180-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 100, ö, bocsánat, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 179-es mellette, ez kiesik erről nem szavazunk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 181-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 182-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ez a 183-asra is vonatkozik, együtt kellett róluk szavazni, egyformák, de 86, 87, 88, 89, 90-esre. Most átlépünk 185 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig 193, 94, 95, 96, 98, 99, ezek egyforma módosítások, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 200-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 201-es 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 202-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 205-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 206-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 207-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. egyes mellette tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as. Nem 30-as, 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig átlépünk a 34-esre. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig az egész szövegről szavazunk bizottsági javaslat, módosított bizottsági javaslat, elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 22 mellette, 5 ellene és 2 tartózkodással. Így most megnyitom a, az egész állásfoglalásról a szavazást. Lezárom. Elfogadva 18 mellette, 6 ellene, 6 tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Öné a szó. Köszönöm szépen mindenkinek Két dolgot kérnék a szakbizottságtól. Először talán az elnöktől, nem tudom kitől kell, szeretném elkezdeni a tanácssal a megbeszélést, hogy megállapodásra jussunk. Úgy tűnik, hogy nem állunk nagyon távol egymástól. Másrészt szeretném, hogyha ezt be tudnánk tervezni a következő lehető plenárisra. Elnök, ezen erről szavazni kell, hogy azonnal első olvasatra kerüljön-e anélkül, hogy plenáris szavazás legyen. Daniel Kaspari elnök úr. Én csomagként fogtam fel. Elkezdjük a tárgyalást, de a következő lehető plenárisra visszük. A kettő együtt. Ez a javaslat pontosítása volt. Ki támogatja ezt az eljárást? Ki támogatja azt, hogy azonnal kezdjék meg a tárgyalás a tanácsal, függetlenül attól, attól, hogy a szavazás hogyan alakul a plenárisom. Mellette kezeket fel, ellene, elfogadva. A ö, tárgyalás a ö, én magam leszek az elnök, mint általában a csapatban Fielna kolléga lesz, az előadó David Martin árnyéktevő, Nicolo Alde, Robert Stardi, ECR, Helmut Scholz, Gua, Kipdelbe, Zöld, Matteo Salvini, EFD képviseletében. Ellenvetés, ez így szokott lenni. Köszönöm szépen! meg fogom keresni önöket, hogy megállapítsuk az ütemtervet. Hogy hogyan legyen a kapcsolat tartása tanácssal. Most pedig áttérünk a 20. napi rendi pontra szavazás, egyetértési eljárás. A Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoport módosított alapszabályos eljárási szabályzata ügyében én vagyok az előadói javaslatom az, hogy értsünk egyet a megalapodás megkötésével. Megnyitom a szavazást. Elektronikus szavazásról van szó. Lezárom. elfogadva egyhangú véleménnyel. Ez a vége a szavazásnak. Most visszatérünk a 14-es pontra. Akta mert tegnap elkezdtük a vitát erről, de csak arra volt időnk, hogy meghallgassuk a biztost, ezért úgy döntöttem, hogy a vitát ma folytatjuk. Kikérte a szót. Kadir Arif. Elnök úr, kedves kollégák, nem volt alkalmam részt venni tegnap a biztos úr prezentációján. Ami az ügy lényegét illeti, többen tegnap is szót kértek. Hogyha ügyrendi kérdés, akkor elsőbséget élvez a szókérés. Tegnap nem tudtam feliratkozni, elnök úr. Minél gyorsabban kapok szót, annál boldogabb leszek. I'll follow the list from yesterday. A tegnapi listát fogom követni. David Martin, SND, az előadó kap szót. Tessék! Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a biztosnak, hogy talált időt arra, hogy eljöjjön soron kívül hozzánk ahogy az elnök mondta, ez egy nagyon vitatott téma a parlamenten belül is, és azon kívül is a közvélemény előtt. A társadalom odafigyel a munkánkra. Két nappal ezelőtt a petíciós bizottságnál jártam. Másfél millió aláírás van. Ez mutatja az érdeklődést. A következő hónapban a civil társadalommal próbálok találkozni a legnagyobb, legszélesebb körbe, hiszen nagyon fontos kérdésről van szó. Folytassuk ott, ahol tegnap abba hagytuk az átláthatóságnál. Azt hiszem, hogy a bizalom hiánya onnét származik, ahogyan, abból a, dol, abból a módból származik, ahogy a megállapodás született a kereskedelmi szakbizottság ö, tudja, hogy gyakran zárt ajtók mögött kell tárgyalni ahhoz, hogy jó megállapodás szülessen. De ez nem mindig elfogadható így. Kader Arif előadónk kétszer is felszólalt, én magam is ez ellen kértük, hogy átláthatóbb, nyitottabb legyen a szöveg és a tárgyalás. Azt hiszem azt is el kell mondani, hogy aggály merült fel azzal kapcsolatban, hogy a jogok tulajdonosai nem kapnak megfelelő információt, de még a parlament sem komoly aggályok merültek fel a tárgyalással kapcsolatban, de ezen már túl vagyunk. És a jelenlegi szöveg alapján kell döntsön a parlament. Szeretném a jegyzőkém számára elmondani, hogy én személy szerint és a parlament is úgy tűnik nagy mértékben támogatja a szellemi tulajdont, a szerzői jogokat, mivel Tudjuk, hogy ez alapja Európa gazdasági sikerének. Enélkül a világban nem vagyunk versenyképesek. Ez teljesen nyilvánvaló. Alapvető érdekünk védeni szellemi tulajdonunkat. Ez nem csak gazdasági érdek, hanem vannak hamisított gyógyszerek, veszélyes termékek, fel kell lépni ezen ügyben is. nem mindig ugyanaz, amit szándékosan teszünk, hanem amit nem szándékosan. A részletekbe bújik meg az ördög, ahogy ezt mondjuk. pedig itt nincs elég részlet, nem látjuk át eléggé. Kérdés, hogy ez a megállapodást hogyan fogjuk végrehajtani. Nem mítosz kell, hanem tények. Nem elég világos a szöveg lehet, hogy az előző tervezetben szerepelnek olyan részletek, amik most, nem, most hiányolok. Nincsen utalás egyénekre. Hogyan lehet megtudni például, hogy illegálisan törtöttek-e le egy MP3-ra egy dallamot? Ez nem szerepel egyszerűen az eljárásban. Nem tudjuk, hogy az internet szolgáltatók hogyan fogják, internet szolgáltatók hogyan fogják értelmezni a szöveget. Úgy gondoljuk, hogy az internet használói felett felügyeletet kell gyakorolnunk talán szigorúbban, mint ahogy eleve terveztük. A megállapodás, ahogy mondja a biztos úr, a kereskedelmi célú másolás ellen irányul. Csak hogy van olyan joggyakorlat, amely ezt megkérdőjelezi elképzelhető, hogy van egy vámos, van egy köztisztviselő, aki nem pontosan ismeri ennek a joggyakorlatát. Tehát legyen világos, mi az kereskedelmi cél. Ami a generikus gyógyszereket illeti. Itt egy dihotómia van. Egyrészt elfogadom azt, amit mond a bizottság, a generikum nem illegális csak hogy vannak olyan ügynökségek, amelyeknek az a feladata, hogy a gyógyszereket ellenőrizik, és a hamisított gyógyszereket kiszűri, kiszűrjék az akta tovább megy, és el kimondja, hogy már a határon kötelességünk ezeket felfedni. Nem a, az a célunk, hogy a tulajdonjogtól megfosszuk a tulajdontól megfosszuk a jogok tulajdonosait, hanem felderítsük ezeket az eseteket kórházak, orvosak, orvosok talán felismerik ezt a terméket, de korábban kell fellépni. Elővigyázatosabbnak kell lenni. És éppen az akta erre, ebbe az irányba megy el. Már a határon fel kell lépni az egészségügyi szolgáltatások ezt megkövetelik. A bizottság mondhatja, hogy Mártin túl aggályos. Nem, nem, ez, nem erről van szó. Szeretném, ha az akta világosabb lenne a következő egy évben világosabban válna. Ne mítoszok legyenek. Egy ö, ö, sajtókonferencián azt mondtam, hogy véletlenül én lettem az era előadó. Talán a kollégák ö, emlékeznek. Ö, ez valóban így ö, történt. Az ember az a próbál foglalkozni, ami érdekli. Ö, általában nyitott szellemmel közeledek ez a témához, talán ezért vagyok jó előadója. Szeretném a bizottság figyelmét felhívni arra, hogy mi az én akciótervem. Tudjuk, hogy a bizottság az aktát a ö, bíróság elé akarja küldeni. Ezt üdvözlöm, de az Európai Parlament saját kérdéseit is el kell küldje az EU bíróságnak. Mennyiben egyeztethető össze ez a az alapszerződésekkel és az alapjogi kártával. Ezeket a kérdéseket fel kell tenni. Szeretném tudni, hogy ez összeegyeztethető-e a nemzetközi kötelezettség vállalásokkal. Szeretném, hogyha a bíróság megválaszolná ezeket a kérdéseket úgy gondolom, mint ahogy elmondtam, az ördög a részletekben rejlik. A javaslatom kollégáimnak a szakbizottságban az, hogy az eredeti ütemtervet kövessük az aktánál, de ne legyen végső jelentés, hanem egy időközi jelentés legyen. tegyünk fel kérdéseket, és a bizottság ezeket válaszolja meg. Már a honlapon megjelent ennek egy része, de nem ez a célom. Szeretnénk, hogy a bizottság megmutatná, hogy milyen akcióra készül ezzel a kapcsolatban hogyan tervezi az akta végrehajtását, milyen iránymutatást kapnak az internet szolgáltatók. A mm, jogtulajdonosok és a felhasználók is világos helyzetben kell legyenek. Ez nem csak a bizottságra vonatkozik, a tagállamokra is. Hihetetlen volt számomra, amikor a bolgár miniszterelnök azt mondta, hogy nem engedi meg, hogy az akta kriminalizálja a polgárokat. Szó sincs erről. Nem lesznek, nem lesz büntető eljárás. Az akta EU-s megállapodás, de kell tudnunk, hogy a tagállamok hogyan fognak fellépni. Szeretném, hogyha elmondanák, hogy a nemzeti törvényeken fognak-e változtatni az aktafénybe? Új mechanizmust terveznek-e, új büntetéseket például? Végül változások lesznek a közösségi vívmányokban. Szeretném, hogy az európai szabályokban ezek hogyan nyilvánulnak meg, mielőtt az aktát véglegesítjük. Ma délelőtt nem várok kimerítő választ, csak a kérdéseket tettem fel. Azt hiszem, az egész parlament érdekét szolgálja, hogy a következő években ö, szeretném ezt tisztába tenni, ez olyan kérdés, amely a közvélemény figyelmére tart igényt a Lisszaboni szerződés nekünk jogkört ad, ezt megfelelően kell használni, megfelelő konklúziókat kell levonni. A részleteket szeretnénk látni, megvizsgálni. Bármit is mondunk, azt hiszem, hogy a tagállamokkal együtt kell eljárni a polgárok érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm, két megjegyzésem lenne. Szorít minket az idő. Még mindig? Akár csak tegnap. Kérem mindenki fogja vissza magát. Hiszen, hogyha nincs más választásom, akkor korlátozom a hozzászólási időket. Hozzászólási listámban elsőbséget kapnak az árnyék Ezért Christopher Fielner a néppertészerű kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. David. Meg kell, hogy mondjam, Örülök annak, hogy végre nekilátunk ennek a nehéz kérdésnek. Már jó ideje várom, hogy végre a parlament alaposan átrágja magát ezen a szövegen, hiszen rengeteg állítás, eh, aggodalom merült fel ezzel kapcsolatban. A mi feladatunk az, hogy kiderítsük, hogy mi micsoda. És a szöveg és a jogi szakvélemény alapján az én benyomásom az, hogy a hallottak 50%-a mitosz. Az egyik mitosz, amit az első naptól fogva hallottam az aktával kapcsolatban, az az volt, hogy az iPodomat, vagy az MP3 lejátszómat most már megnézni a, a vámos. A szövegben azt olvasom, hogy a tagállamok kizárhatják ennek a lehetőségét. Ezt mondja a szöveg. Ugyanakkor a kérdések, aggodalmak és állítások 50%-át érdemes alaposan megvizsgálni. Nem teljesen légből kapottak ezek az állítások. Tehát én annak is külön, külön örülök, hogy az Európai Bizottság az Európai Bírósághoz küldi előzetes véleményezésre ezt a szöveget, ez majd segítheti a munkánkat. David és a bizottság is beszélt a az átláthatóságról, vagy annak inkább hiányáról, ami a, miatt bizalmatlanok az emberek. A plenáris jegyzőkönyvében jó magam és mások is e, többször követeltük na, a tárgyalások során nagyobb átláthatóságot. A kereskedelmi tárgyalásokban új korszakot élünk, érdemes a jövőbe ebből tanulni. A múltban az ilyen tárgyalásokat mindig zárt ajtók mögött folytatták. Most azonban az Európai Parlament és a közvélemény felnőtté vált e tekintetben, akarjuk tudni, az emberek tudni akarják, hogy mi folyik a tárgyalóasztalnál. A kereskedelem e, terén még egyetlen megállapodás sem volt annyira átlátható, mint az akta, ha már itt tartunk. E, minden szöveghez hozzáférök például. Ez áttörés. a régi tárgyalási technikának, régi tárgyalásos folyamatnak egyszer mindenkor ezzel aztán vége szakad. Az általam képviselt néppárt nevében elmondhatom, hogy szeretnénk a nemzetközi együttműködést annak érdekében, hogy a szerzői tulajdonjogok védelme erősödjön. Úgy véljük, hogy Szükség van mind a szerzőjogok védelmére, mind a nemzetközi együttműködésre ezen a téren. Gazdasági és védelmi okokból egyaránt. Erre rögtön az én szerettem volna rámutatni. A kérdés, amit fel kell tennünk, a következő. Az akta a helyes válasz erre? Az aktában találjuk meg a nemzetközi együttműködés helyes formáját? Nem kell ugyanis felborítani a szellemi tulajdonjogok és a polgárjogok közötti egyensúlyt. Nem kell az európai jogszabályokat felforgatni egy ilyen nemzetközi megállapodással. Ez világos. Éppen ezért magunkat és az a polgárokat is emlékeztetnünk kell arra, hogy a jogszabály megváltoztatja az emberek mindennapi életét. Nem egy kereskedelmi megállapodás az ennek következtében esetleg elfogadott jogszabályok viszont igen. Ez idáig azt hallottam, hogy nincsenek semmiféle, nincs semmiféle terv arra, hogy új európai jogszabályokat vezetnénk be. Svédország eh, a védjegy jogszabályokban egy apró kis változást hozna, de ennyi ez az egész. Meg kell, hogy mondjam, hogy az Európai Bizottság többször elmondta, tagállamok is, a jogi szakértők is, hogy nem hoz ez majd nagy változást de én egész egyszerűen nem fogadhatom el az önök szavát. Az önök adott szava ebben az esetben nem elég. Ezért kell most alaposan körbe járnunk ezt a kérdést. Ezért, akinek kérése, aggodalma, eh, kérdés aggodalma van e az aktával kapcsolatban, forduljon hozzánk. Forduljon hozzánk, hogy mi valóban a részleteket megvizsgálhassuk. Most kezdődik még csak ez a hosszú munka, meg kell vizsgálnunk, hogy mi a jó az aktában és mi a rossz. De abban rögtön az elején meg kell állapodnunk, hogy a szellemi tulajdonjogok védelméhez nemzetközi együttműködésre van szükség, hogy az akta a helyes válasz vagy sem, azt majd meglátjuk. Köszönjük. Said Kamal az ECR részéről, nem. Helyette inkább Sturdy úr. Said nem tud ma közöttünk lenni elnök úr módon. Ezért az önövében is köszönöm az Európai Bizottságnak, a szerződések őrőinek, hogy az akta tárgyalások eh, összeegyeztethetőek az uniós jogszabályokkal. David mondta, hogy az ördög a részletekben lakozik, és pont ez a baj. Nincs elég részlet, nem elég részletes az akta. Krisztofert hallgatva egyetértek veled is, Daviddel is, ugyanakkor vannak természetes korlátai annak, hogy kérdéseket tegyünk fel a jövővel kapcsolatban. A tagállamok és az Európai Bizottság tehetnek bizonyos dolgokat, de a jövőnek rugalmasnak kell maradnia. Nem szabad megkötnünk a saját kezünket az eljövendő években. Nincs szükség változásra addig, amíg be nem látjuk, hogy körülöttünk a világ ilyen gyorsan változik. Ezért olyan fontos, hogy a, az innovációt támogassuk, segítsük annak érdekében, hogy a technológiai újításokat eh, ne állítsuk meg. De a kérdés az, hogy hol húzzuk meg a határt. A technológia most minden esetre a szabályokat átírja, Said Kamal is majd elmondja még egyszer ezt majd következő alkalommal, de hát, amit tegnap hallottunk Dehucht biztos úrtól, az megnyugtató volt, főként mivel az Európai Bizottsághoz fordulnak, előzetes véleményt kérve. A kérdésem csak az, hogy mikor várják az Európai Bíróság döntését, milyen gyorsan várhatunk bármit Luxemburgból. Tegnap a fordítással kapcsolatos kérdést tett fel, ami szintén érdekes volt. Talán az mi parlamentünknek ezt is részletesebben meg kellene vizsgálnia. Köszönjük. Janik Zsadó a zöldek nevében. Elnök úr, nem fogok az érdemi résszel foglalkozni, mert csak a végére érkeztem, csak az eljárással foglalkozom. A 218-as cikke a szerződésnek kimondja, hogy a tárgyalás minden szakaszában, amikor nemzetközi megállapodás ö, van tárgyalás alatt, a parlamentet informálni kell minden stádiumban. A 13. bekezdés világosan kimondja, idézem kezdeményeztek, egy éve kérjük ezt, hogy az Európai Unió bíróságát megkeressék. Ezt támogatjuk, csak hogy a médiából tudjuk meg. Nem tudjuk, hogy ö, milyen alapon keresik meg, milyen kérdéssel. És azt hiszem, hogy ezzel a bizottság és a parlament közti kapcsolatok szabályait megsértették. A médiából kell megtudjuk, ez egy nagyon fontos dolog, már elindult az eljárás az Európai Parlamentben. Ez szerintem nem felel meg a jó intézmények közös ö, munkája elveinek. Átadom a szót a kollégámnak. Uh, just for the sake of information, Commissioner. Igen, de Hucht biztos úr, Ezt már korábban, ezen kezdeményezés előtt eh, elmondta nekünk. Okay. So we will... Karl? Probably then maybe. <laughs> But uh, so on the, on the... Köszönöm. Nem értek egyet azzal, amikor azt mondják, hogy világos ez a megállapodás. Mert amikor egy minden jogász másképp értelmezi, akivel csak eddig beszéltem. Én magam nem vagyok jogász. Ön jogász, biztos úr? akkor eh, nyilván önnek is van egy értelmezése, másoknak is van másik. Még a parlament saját jogi szolgálata sem tudott prima facie eh, bizonyítékot találni arra, hogy sérti az uniós jogszabályokat ez a megállapodás. Ugyanakkor megjegyzik, hogy vannak olyan pontok, ahol eltérhet a végrehajtás, vagy, vég, vagy az értelmezés tagállamok között. Az Európai Bíróság vizsgál majd meg a, ennek a az értelmezését, és hát a korábbi tudjuk, hogy a korábbi kereskedelmi eh, megállapodások fabatkát sem értek. Például az, hogy eh, közvetett előnyhöz jut, vagy jövedelemhez jut valamiből, vagy az, hogy kereskedelmi mértékben eh, űz valamit. Ezek nem egyértelműen megfogalmazott definíciók. Fontos, hogy az egyéneket ez ne érintse, Miért, nem, miért írja azt a szöveg, hogy kizárhatják az egyéni utazók megvizsgálását? Miért nem írja azt a szöveg, hogy ki kell zárni az egyéni utazók vámvizsgálatát? Tegnap említette, hogy az akta garanciái nem ugyanazok, mint az elektronikus kereskedelmi és távközlési jogszabályokban szereplő garanciák az adatcserére vonatkozóan. Az ENSZ szólásszabadság biztosa is aggodalmát fejezte ki ezzel kapcsolatban, mert olyan üzleti üz megállapodások születhetnek, amelyek a végfelhasználók információhoz való hozzáférését korlátozhatják azért, hogy ne lehessen mondjuk ebbe fogni egy szolgáltatót. Így tehát az információhoz való hozzáférést csökkenthetik a végfelhasználó számára. Nem látok garanciákat az aktában arra, hogy ez ne történhessen meg. A technikai akadályok a digitális jogok kezelésére vonatkozóan igen erősen fogalmaz az akta, ami az innovációra negatív hatással lehet, hogyha valóban az innovációt próbálja segíteni az akta. Én azt látom, hogy pont fordított hatást ért el, mert Nyilván nem ez volt a cél, de előfordulhat, hogy a digitális eh, jogkezelő eh, eh, programok esetében nagyon könnyű nyent találhatják jogsértő helyzetben magukat egyesek. Ha valóban az a szellemi tulajdonjogokat akarják védeni, akkor azt másként kellene megoldani. azt mondta, hogy a világkereskedelmének 50%-át adják le ezek az országok, mint az én hazám is, ugyanakkor a szellemi tulajdonjogokkal való visszaélésének 5%-át adják. A, tehát a jogsértések 95%-át más országok adják, amelyek nem akta részesek aláírók. Tehát, hogyha az akta ezt célozna, és azt, hogy két oldalon megállapodásokat elterjesszük, akkor rendben van, de és a kérdésem ez, biztos úr. Az akta rendelkezéseit megpróbálják majd felhasználni arra, hogy két oldalú megállapodásokat kössenek olyan országokkal, akik az aktának nem aláírói. Szerintem ez nem demokratikus módszer. Ezért kérdezem, hogy céljuk-e ez. Illetve aggódom amiatt, hogy az akta rendelkezései miatt olyan jogszabályokat kell végrehajtanunk, amelyeket felül kellene vizsgálni, például az adat megtartási szabályokat, amelyeket eh, jó lenne már felvizsgálni az elektronikus kereskedelmi irányelv szabályai jók, de mi van akkor, hogyha végrehajtás negatívan befolyásolja az akta, a jogalkotási eljárásokra is negatív hatással lehet, és a szólásszabadság és az információszabadság eh, károsulhatnak. Kader Arif, Arif-nak adom meg a szót, azért mert korábban előadó volt ennek a témának, és mert sietnie kell. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák! Amikor néhány héttel ezelőtt úgy döntöttem, és el is mondtam, hogy ebben a karnevában nem veszek részt, akkor engem forradalmárnak neveztek, de azt nem mondhatom, hogy ma boldog ember vagyok, de mégis örülök annak, hogy hogy alakult néhány kollégám mondandója. A néppárti kollégák menetrendet akartak rákényszeríteni, azt mondták, hogy gyorsan kell haladni, a bizottság is azt mondta, a kételyeket el kellett mondani. A bizottság is másképpen kezdett eljárni, végül egy varázsütéssel a bírósághoz akart fordulni, a többi állam pedig felvilágosításokat adott a jogi kérdésekről. Egyéni szabadságjogok, közösségi jogok, rugalmasság, amely veszélybe kerülhet, például a TRIPS egyezmény esetében, a földrajzi jelzések, amelyeket nem vennének figyelembe, és még egy sor más kérdést felvetettek a többiek, de azt mondták nekem, hogy a biztos azt mondta, ez nem túl sok dolgon fog változtatni. Egy veszélyes szöveget javasolnak nekünk, és bizony aggodalmat kelt sokunkban, közben a bizottság szerint ez nem sokat változott, változtat. Szerintem jó lenne lemondani erről a szövegről a parlament és a bizottság közötti kapcsolatok javulása jegyében, és most el kell mondjam, hogy ez ma már nyilvános vitává vált, és sokkal több felvilágosítást kell adni a kérdésről. Köszönöm, kollégák! a koordinátorok ülésén ezt elfogadtuk, és a néppárt, néppártnak nincs egyedül szavazati joga ahhoz, vagy jogköre, hogy egyedül döntsön. Térjünk át, vagyis haladjunk itt a listán, a, nép, a szocialisták képviselője kapott szót. Köszönöm. A vita folyik, követtem, figyelmesen követtem, és azért meglepődtem, mert olyan dologról vitatkozunk, ami kellemes dolog, de igazából ez nem kellemes, és nekem szintén nincs kedvem igazán részt venni ebben a vitában. Megnézegettem, mi is ez az akta, jogász vagyok, és valóban az orrunknál fogva akarnak bennünket vezetni. Európának olyan megállapodásra kell jutnia, amely a termékek származásával, eredetével foglalkozik, és a tömegtájékoztatás az USA-ban, többet beszélt erről Spielberg úr, vagy Lady Gaga, bizonyos másodlagos kérdéseket ellenez. Ezzel a megállapodással piacvédelmet szeretnénk elérni. Például sem az USA, sem Svájc nem hamisít európai árukat, termékeket, és ők nem vesznek részt ebben a megállapodásban, de biztos, hogy majd megtámadják ezt a megállapodást a WTO-ban, aztán erről még nem is vitatkoztunk, ez gondot okozhat. Mire szolgál ez a megállapodás? Nyíltan megmondom, én nem teszek fel kérdéseket, de nem akarok olyan megállapodást, amelyben a polgárjogi felelősség jogi felelősségé, vagy jogi büntetésé, jogi érvényű büntetésé alakul át, ami pedig a privát cégeket illeti, és az ő kémkedésüket a hálózaton. Hát Ausztriában a blokkvárt mentalitásról beszélünk. Én is ellenzem ezt a megállapodást. Ez támadás a fiatalok világa ellen. Ez egy 20. századi megállapodás, amely nem tartja tiszteletben a 21. századi életet. A fiataloknak ma egészen más a hozzáállásuk az internethez. Nem tartják tiszteletbe ezt a szellemet, nem lehet itt büntetést bevezetni, és ez nem fogja az európaiak életét megkönnyíteni, az biztos. Elnök, Padezoneszki, néppárt. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok rövid lenni, és tiszteletben tartani a három percet. Ha túllépném, akkor értsenek meg, mert olyan esetről beszélünk, ami nagyon sok érzelmet vált ki Európában. Még hasonló a polgári szabadságjogokat érintő kérdések? nem foglalkoztunk, és itt éppen erről van szó Európára vonatkoztatva. A vita folyik, tegnap két és fél órát beszéltünk Kolumbiáról, Perúról, és szerintem ez a vita most legalább ugyanennyi időt érdemel. Tegnap biztos úr figyelmesen hallgattam őt, mit történik itt az akta ellenzői és támogatói között. Itt nem a szellemi jogot védő közötti vitáról van szó, hiszen ezeket a jogokat itt Európában mi mindannyian támogatjuk. Ez a vita azok között folyik, akik szerint egyrészt semmi nem kellene változtatni a mostani szabályokon, és ezeket nem kellene a változásokhoz igazítani, amelyek a társadalomban következtek be az internet elterjedése óta, viszont erősíteni kellene a szellemi tulajdonjogokat. Azután ott vannak azok, akik szerint a jelenlegi jogszabályokat felül kell vizsgálni, majd pedig gondolni arra is, hogy milyen változások történtek a társadalomban az internet bevezetése óta, meg kell gondolni, hogy mit kellene esetlegesen betiltani, éppen a szellemi tulajdon jogok védelme miatt. Majd ezt követően kellene olyan rendeleteket hozni, amelyek védenék a módosított jogokat. Szabadságjogokról beszélünk az internet vonatkozásában ez a szerződés, és itt egyetértek a biztossal, aki azt mondta, hogy a legnagyobb veszély eh, az ellenzőknek, eh, ez nem erősíthető meg eh, ez az ellenzők véleménye a szövegben, mert az alapvető szabadságjogokat nem kérdőjelezi meg az akta, de az akta rossz egyezmény, mert túl általános, nem elég pontos, és benne foglaltatnak olyan megoldások, amelyek idegenek a kontinentális jogban, például a büntetések kérdése, azután a jogrendszerek, vagy inkább a törvények megváltoztatásának a kérdése. Például meghallgatva a fiatalokat a lengyel adatvédelmi biztos megnyilatkozott a személyes adatok védelméről, ezzel összefüggésben is vannak erről mindenféle híresztelések, arra vonatkozóan, hogy a kezdeményezéknek milyen szendékaik voltak. Elnézést, ennek úr, nagyon fontos ez az ügy Lengyelországban, nagyon nagy vihart keltett. Tudom, hogy mindenki szeretne hozzászólni, de közben el kell mondanunk, amit szeretnénk. Visszatérve arra, amit mondtam, az akta olyan megállapodás, amelynek az volt a célja, hogy igen, mérehatóan beleavatkozzon az internet működésébe, és a tárgyalások bizalmas jellege is aggasztó. Ha az akta kompromisszum lenne az európai közvélemény szemében, hát ez is fontos aspektus lenne, és figyelembe véve több ország reagálását hallottunk nyilatkozatokat a bulgár és a lengyel miniszterelnöktől, a német kormány sem írta alá, más kormányok sem, úgyhogy ezt eh, vegyük halott szerződésnek, hanvában halt szerződésnek, és itt eh, a, nem, eh, egy hangba kell hoznunk összhangba kell hoznunk a szellemi tulajdonjogokat és az egyéni szabadságjogokat. Személyes felhasználásról van szó, és ennek alapján egy új megállapodást kell újra tárgyalnunk, és meg kell határoznunk ismét a szellemi tulajdonjogok fogalmát. Elnök, hogyha sokkal több időt használunk, használnak egyesek, mint mások, akkor nem vagyunk ferek másokkal szemben. Mindenkinek fontos mondani valója van, még nagyon sok alkalmunk lesz arra, hogy visszatérjünk e témára. Az egyenlőségről van, és a tisztességről szól. Simon Buzutil, a LIBE bizottság részéről, aki nem tagja a mi szakbizottságunknak, de üdvözöljük. Köszönöm, elnök úr. Néppárti koordinátor vagyok a jogi bizottságban, és mi is nagy érdeklődéssel vizsgáljuk ezt az anyagot. El kell mondjam, amikor elolvastam, először elolvastam ezt a megállapodást, akkor azt mondtam, hogy miért is ellenezném, hiszen a hamisításról, a kalózkodás elleni harcról van itt szó, hát miért elleneznénk? De aztán a nyilvános vitában minden robbant, és nagyon komoly aggályok vannak a szabadságjogokkal kapcsolatosan, az internetes szabadságjogokkal kapcsolatosan. Ha csak a bizottság nem változtatja meg, és nem mondja azt, hogy az internetes felhasználás ezt nem érinti, akkor nem tudjuk megszavazni ezt a megállapodást, még akkor sem, hogyha a hamisítás és a kalózkodás elleni harcot támogatjuk polgárjogi szempontból komoly aggodalmakat vett fel ez a megállapodás, és ezekkel foglalkozni kell. Sajnos, hát tegnap nagyon érdekes előadást tartott a biztos úr tegnap, de az aggodalmakat nem e csillapította. A másik pedig a nyilvános vita. Sajnos ez már egyre inkább romlik, szinte mérgeződik, megmondom miért sok a félretájékoztatás, ezen még változtatni kell, ezt korrigálni kell, azután politikai kérdésé változtatják ezt a kérdést, és ön erről nem igen beszélt, és sajnos, biztos úr, a rossz kommunikáció is szerepet játszik ebben a bizottság részéről. A nyilvános kommunikáció stratégiával kellene foglalkozni a bizottságnak, és ha nem, akkor tényleg halott ez a, az egyezmény. Hogyha mindenki kiabál egy teremben, akkor hiába beszél a józan ész szerint, nem fogják önt meghallgatni, és éppen ez történik most az akta esetében. Elnök, lezártam a hozzászólók nyis, hozzák, hozzászólók listát, most pedig ez a néppárt részéről kap szót. Kedves biztos úr, tegnap nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam az ön beszédét, az információit. Egyébként ön ugyanabból a szemszögből magyarázta a kérdést, mint ahogy én beszélek erről a témáról országomban, Lettországban, de az embereket nem sikerül meggyőzni. Szeretnék szemrehányást tenni a bizottságnak. Hát annyira fontos jogszabályról, megállapodásról van szó, és nem magyarázták ezt el elég széles körben a nyilvánosságnak. A bizottságnak már előre éreznie kellett volna, hogy a nagy nyilvánosság mennyire érdeklődik majd a kérdés iránt, és már most is késésben vagyunk, bár vannak külön biztosok, akik a közvéleménnyel foglalkoznak, a közvélemény mégsem érti meg az akta összes aspektusát. Az egyik csoport általában ellenzi az aktát, nem olvasták el a szöveget, de ellenzik, és változást akarnak. A másik csoport, intelligens emberek csoportja, akik elolvasták részletesen az aktát, és találtak benne homoályos dolgokat, például a polgári szabadságjogok lehetséges megsértése eh, fordulhat elő, azután a csalás, ezt igen, tág értelemben lehet ö, magyarázni. Azután vannak, akik aggódnak, hogy harmadik felett például a versenytársak fognak majd dönteni róluk, és ez megint nem világos ez a megfogalmazás. 12 per 1 per 2 per 3, ez azt mondja, hogy még mielőtt megállapították volna, hogy bűncselekményről van szó, már leállíthatnak egy tevékenységet, de azt nem írja a szöveg, hogy mennyi időre függesztik fel. Azután itt a kereskedelmi vonatkozások, e- itt se világos a szöveg. Néhány internet szolgáltatónak filtereket kell, specifikus intézkedéseket bevezetnie azért, hogy elkerülje a tevékenységének folyamatos kontrollját. Ez bizony a szakmabelieket is izgatja, és ez a polgári szabadság jogok ellenébe megy egy hasonló szűrő. Úgy érzem, hogy túl késő jönnek a további magyarázatok, és szerintem ez a csalás elleni törvény nem hiszem, hogy sikeresen fel fog támadni, mert már így is elkéstünk, nem konzultáltunk a nagy nyilvánulás, nyilvánossággal időben, és most néhány populista okból nem adtak elég magyarázatot. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. Sok mindent elmondtak, megpróbálok ezért röviden hozzászólni. De lenne specifikus két kérdésem. Az első az, hogy sokat hallottunk a polgárokról, de néhány a gazdaság élet részlevéről is, aki azt mondta, hogy az akta nagyon jó megoldás lenne, elképzelhető, hogy az akta egyfajta karácsonyfa lesz, hogy túl sok célt követünk, és végül is az eredeti célokat nem sikerül elérni, és sok kollaterális kárt okoz az akta. Úgy gondolja, hogy az akta csodálatos megoldás lesz, a hamisított gyógyszer ellen, amelyet kereskedelmi forgalomba hoznak például. Másrészt lehetséges, hogy a hamisítás elleni harc jegyében a kalózkodás is fellépünk. Másrészt a magán és közféra együttműködése hogyan valósul meg. Mi ilyen garantiát tudunk adni az internet szolgáltatóknak, hogy nem fogják kényszerülni ők elvégezni az állammunkát, mert mi a munkakörök, a tevékenységek elhatárolása mellett vagyunk. Elnök, köszönöm. Elizabeth Köztönger, EPP. Kérem röviden. Äh, Köszönöm äh, szépen, elnök úr a különböző kérdések, amelyeket feltettek a kollégák, azokat osztom én is. Úgy gondolom továbbá, hogy minden szükséges felvilágosítást meg kell kapjunk, mielőtt dönteni tudnánk. sok elmélet van, összeesküvés elmélet, amely itt előjön, de komolyan kell venni azt, hogy vannak nyomás gyakorló pénzügyi csoportok a szöveg mögött. Ez világosan kiderül egyes cikkekből. Én a zene lobbyért voltam felelős a származási szabályok kapcsán. Azt hiszem, ez sok kérdést vet fel. Jó alkalom lenne a bizottság számára, hogy a megfelelő válaszokat megadja, hogy megtudjuk, vannak-e olyan erők, amelyek befolyásolták ezt a szöveget. További pont az aktával kapcsolatban. Nem beszélünk a földrajzi eredet jeleiről. Szeretném tudni, hogy figyelembe veszik-e ezt. Van-e védelem és ellenőrzés? A koordinátorok GUE -e kap először szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Németül folytatom azok, akik látják a szelet, azok a vihart fogják beindítani. Már foglalkoztunk a kérdéssel a plenárison. Ne csodálkozunk rajta, hogy ez történik. Úgy gondolom, hogyha azt akarjuk, hogy a polgárok megértsenek bennünket, akkor ezzel a kérdésekkel foglalkozunk. Amikor a termékekkel való kalózkodásról van szó, akkor ide nem érthetők az országok. Így az akta egyszerűen kikerülhető. A brit külügyminiszter 2010. októberében már azt mondta, hogy az akta érintheti a szellemi tulajdonjogok kérdését. India, Kína fellépésére kell itt számítani őket csak értesítették. De valószínűleg éppen ezek az országok kat vádolják azzal, hogy kalózkodnak. A nemzetközi szabályok éppen őket kellene, hogy figyelembe vegyék. Azt hiszem ez a jó megközelítés tegnap, amikor foglalkoztunk a világkereskedelem kérdésével, Lami úr prezentációja után, amikor azt mondjuk, hogy a globalizáció új helyzetet hoz, ahhoz új szabályok kellenek. Az akta nem a jó megközelítés, a jelenlegi struktúrát kell felhasználnunk meg kell védenünk magunkat a kalózkodástól, meg kell védeni a szellemi tulajdont. Az akta ténylegesen ö, tiszteletben tartja a tripset, vagy vannak különbségek? Itt gondolok a 8 per 1-es, a 9-es, a 12a cikkekre különösen. Az akta és a trips részben érintkezik. Nem tudok most több részletet elmondani, de úgy vélem, hogy az adatvédelmi kérdések, főleg a zeneiparban jobban figyelembe vannak véve, mint az állampolgárok jogai. Kerepszki képviselőnek igaza van, amikor azt mondja, hogy közös kezdeményezésre van szükség, modern származási szabályokra. Ez a 21. század. Szabadon hozzá kell tudni férni az internethez nem lehet felülről lefelé törvénykezni. Örülök neki, hogy ez a vita elindult az aktáról. Nagyon érdekel a ma délutáni műhely, ahol sok mindent fogunk újat megtudni. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák. Végre van lehetőségünk igazi vitát folytatni érdemben az akta megállapodásról. Ez a vita kicsit kései, hiszen tagállam, főleg azok, amelyek elkötelezték magukat aláírások tagokkal Tókióban. Nos, a vita nagyja már lezajlott. Egyetértek Zalewski úrral abban, hogy a legtöbb országban politikai konszenzus van. Az én országomban, Bulgáriában, Lengyelországban, és megvan ez a politikai konszenzus. Figyelembe vettük a megállapodással szembeni aggályokat, és sikerült jó megoldást találni a civil társadalom rávette a kormányokat, hogy eredeti szándékát adja fel. Azt hiszem a probléma az, hogy nincs egyensúlyban az a jogos cél, hogy a jogtulajdonosokat védjék, valamint az, hogy az információt meg kell osztani, hogy szólásszabadság van. Nemzetközi megállapodásról van szó. Nem szabad a második jogot veszélyeztetni. Az Európai Parlamentnek nagyon elővigyázatosnak kell lennie tekintetben. Ebben a megállapodásban nagyon zavaró szavak vannak kifejezések, hogy valami történhetik, vagy talán megtörténik, amikor különböző értelmezések lehetségesek, eh, van, ahol már represszív intézkedések vannak, például az én országomban, Bulgáriában, ahol vannak már, van már bűnüldözés ezen a területen, nem tudják otthon, hogy hogyan fogják ezt alkalmazni, hogyan fogja értelmezni a hatóság, főleg amikor ngo król is szó van, vagy internet szolgáltatókról, ez komoly aggodalomra ad okot Későn lépett be az Európai Bizottság, elkésett a vita. Az Európai Parlament, és általában az Európai Unió egésze nem ebben a vitában, hanem az elkövetkező vitában meg kell hallgassa az Európai Bizottság érveit. Talán ezek a félelemek, illetve ag, e, félelmeket, agályokat figyelembe veszik a végső munkában. Az Európai Unió bírósága ítéletet fog hozni, és utána tudjuk kidolgozni végső álláspontunkat. De számunkra elsősorban a polgárok joga a lényeg. Elnök, köszönöm szépen. Bent Lengen Lange, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, két lényegi kérdést szeretnék feltenni. Ezek izgatnak. Az elsővel kezdem. Hogyha a 26. cikk után nincsen további pont, csak a hamisításról szól a szöveg, akkor nincs probléma. De ugyanazokat a szabályokat használják a digitális területre. Első kérdés, ez megtehető? Vagy pedig kell valami a legitim jogokról a digitális területen? hogyha a szolgáltatóról van szó, akkor ne felejtjük el a másolatokat. Németországban például a másolatnál, másolóknál ezt fel kell tüntetni, hogy megmarad a szerzői jog. El kell választani azt, hogy jogtulajdonos és felhasználó. A szerzői joggal kapcsolatban el kell gondolkodni, hiszen itt internetről van szó. Kérdés, hogy új technikára alkalmazhatjuk-e a régi rendszert. Mindenképpen el kell gondolkoznunk egy új jogbiztonságról az interneten. Most jön a második érdemi kérdés. Sok erőfeszítést teszünk a kollégák, már eh, kitértek a részletekre, és arra, hogy itt minden összefügg. Jogi fogalmakról van szó, amelyek nincsenek eléggé meghatározva. Érdemes így eljárni, eh, akkor a többlet értéket hoz, mivel csak néhány ország vesz ebben részt azok, amely, azok az országok, amelyek a problémákat felvetették, éppen hogy nem csatlakoznak ehhez. Egyesek jók, mások rosszak, hát ez politikai megközelítés. A globális fejlődés, ez megköveteli. Ez volt a két kérdésem Daniel Kaspari EPP nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm David Martinnak, Fianor úrnak és Bernd Langénak. Úgy vélem, hogy a következő heteket arra kell felhasználni, hogy teszteljük az aktát. Nem csak a foglalkoztatás miatt fontos ez, hanem ha azt mondjuk, hogy a hamisított termékeket gyártó országok ehhez nem csatlakoznak, a, ö, akkor ez nem működik. A kínaiak, az amerikaiak nem vesznek részt. Ö, mégis teszünk valamit, mert ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Azt hiszem, hogy ezen az éven el kell gondolkodni. Most pedig rátérnek, rátérnék az internetes szabadságra. Világosan elhangzott, hogy az EPP számára az utóbbi években legyenek korlátok, különben nem tudjuk támogatni. Március 1 írunk, egyes jogokat most alkalmaznak, tiszteletben tartanak, és a, a, a az aggodalomra ad okot, hogyha az állampolgár jobban megbízik egy magáncégben, mint az államban. Nézzük meg, hogy a Google hogyan jár el. Hozzá lehet jutni a magánlevelezéshez, a teljes forgalomhoz. Egyesek ezt kívánják, mások nem. Számomra ez veszélyes. Ez ma lépett érvénybe ma, mától tapasztalhatók az akta veszélyei. Schluter úr beszélt a régebb óta fennálló veszélyekről. Mi mindig is elmondtuk, hogy mit nem szeretnénk látni az aktában. Kértük, hogy ennek megfelelően tárgyaljunk. A régi verzióban benne voltak olyan részek, amelyeket nem szerettünk volna ott látni, jó lenne ezeket kihúzni. Így ez nekünk nem megfelelő, hogy a biztosság azt mondja, hogy a régi verziók nem nyújtanak támogatást a jelenleg értelmezés ben. Árif úr kérése különösen veszélyesnek tűnik számára. 2010. januárjában egy közös állásfoglalásban az átláthatóság hiányát elítéltük. Azóta sok víz folyt le a Dunán, és a tárgyalások 2010-ben befejeződtek. Áhif úr lett az előadó mivel a francia elnök választásban vállalt szerepet, lemondott az előadói tisztről. A most javasolt ütemterv az akta elfogadására valójában nem is létezik. Az LPP e ezt mindig is kritizálta. Három-négy hónapja van előadónk, Árif úr, és soha se mutatták be az INTA szakbizottságnak ezt az ügyet. Kértük, hogy tehessünk valamit. Március 1 van, meg kell vitatni ezt a témát végre. Árif kolléga eljárása a lehető legkevésbé tisztességes, amit valaha láttam. Szerintem újra rá kéne térni erre a kérdésre. Thank you. Köszönjük. Mielőtt a biztos úrnak visszaadom a szót, ezért David Martin előbb lezárhatja a vitát. Just kedvéért elmondanám saját álláspontomat. Először is egy tudás, innováció, kutatás alapú gazdaságnak erős szerzői jogi védelemre van szüksége. Egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy a szerzőjogvédelem az európai versenyképesség fontosabb nyersanyaga. Másodszorban a nemzetközi együttműködés nagyon előre haladott a szerzői tulajdonjogok védelme terén. Egyébként a szerzői tulajdonjogok is alapvető jogok az Unió jogi kartájában is szerepelnek. Emberi jognak minősülnek az írók, kutatók, újítók jogait védeni kell. A kalózkodás, a termékhamisítás, tulajdonképpen az emberi jogokat sérti. egy sorban. Nem látok semmiféle különbséget a között, hogyha Brüsszelben, a belvárosban valaki boltot nyit és ott kalóz termékeket árul, mondjuk zenét, vagy, vagy hamisító termékeket, vagy hogyha az interneten nyitják valaki ugyanezt a boltot. Ugyanaz a dolog ugyanolyan büntetést érdemel. Végezetül az akta rossz értelmezése igazából semmiféle védett jogot vagy, vagy szabadságjogot nem érint. Ennyit szerettem volna elmondani, hogy De Hucht úrnak adom meg a szót. De még előtte David Martinnak, vagy fordítva? Jó, akkor először David Martinnek adom meg a szót. Nem szeretnék érdemi megjegyzéseket tenni. Ezt meghagyom a biztos úrnak egy dolgot, ha tisztázzak azonban. Ugyanis stratégiámhoz kérem a többiek jövelhagyását. Kadir Arifnak el kellett mennie, de pár héttel ezelőtt tájékoztattak bennünket hivatalosan erről az eljárásról, tehát csak most kezdhetjük el hivatalosan a vitát. Én egy döntést szeretnék a kollégáktól. Igazából nem kell szavazni, csak azt szeretném mondani, hogy senkinek sincs ellenvetése. Azt javasolnám, hogy egy állás foglalást hozzunk a bírósági ítélet előtt, és egy azt mennénk plenárisra, tehát egy, egy előzetes jelentést készítenénk csak, várva a bíróság előzetes véleményét. Köszönjük, David, most pedig a biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Kérdésekben nincs hiány. Így nehéz lesz rövidre fognom a mondandómat. Először is a reagálnék azokra a felvetésekre, amelyek szerint állítólag nagy titoktartás övezte a tárgyalásokat. 2010. februárjában kezdődött a folyamat, amikor arra kértem a tárgyalókat, hogy a szöveget, szövegtervezeteket hozzák nyilvánosságra. Ez nem volt könnyű, mert általában ez a nemzetközi tárgyalásokon nem így folyik. Are wrongly, um... Helyese vagy sem, de a nemzetközi tárgyalások zárt ajtók mögött szoktak folyni. Minden esetre sikerült meggyőzni tárgyaló partnereinket, hogy ez esetben hozzák nyilvánosságra azt a tervezetet, amelyről a tárgyalások folytak, erre sor került áprilisban, azóta elérhető, és minden egyes tárgyalási forduló után nyilvánosságra hoztuk a változásokat. Ez történt tehát. Másodszorban az Európai Parlamenthez eljutottunk számos olyan dokumentumot, eh, állásfoglalásunkat, azokat a tárgyalási dokumentumokat, amelyeken dolgoztunk, ezt, amit elkészültek, eh, eh, ezek, amit elkészültek, minden elküldtük önöknek. Nem hiszem, hogy mindenki elolvasta ezeket, hiszen jelentős akta kupacról van szó, amit nem könnyű mindenkinek megemészteni. Nem könnyű nyári olvasmány ez. Pár héttel ezelőtt voltuk be a parlamentet formálisan ebbe a folyamatba, miután a fordítási folyamat is lezárult, de semmi sem gátolt önöket abban, hogy eh, hamarabb napirendre tűzzék ezt a kérdést. Talán a francia választási eh, kampány akadályozta önöket, de hát ez nem az én dolgom, nem az én ügyem, nem az én asztalom. Azért kértem, hogy hozzák nyilvánosságra a szövegeket, mert szerintem az akta nem egy hagyományos értelemben vett eh, kereskedelmi megállapodás, technikailag az, kereskedelemről szól, de sokkal jobban érinti az alapvető jogokat, mint bármely más kereskedelmi megállapodás. Ha nem ugyanaz kvótákról beszélni, és szerzői tulajdonjogokról, főként ha az internetről van szó. Ezért volt az a véleményem, hogy nyíltabban kell eljárnunk, mint ahogy azt megszoktuk. Az is igaz, Van, ahol általános a megfogalmazás, például a kereskedelmi mértékben folytatott definíció nem mindig világos, ugye? Ugyanakkor az Európai Unió esetjoga igen kiterjedt ez ügyben, hiszen az, hogy a kereskedelmi mértékben folytat valaki egy tevékenységet, az azt jelenti, hogy közvetett vagy közvetlen eh, gazdasági előnyt eh, szerez. Ez még 92-ben merült fel először, majd egy 2006-os irányelvben újra kodifikáltuk ezt a definíciót a polgári ügyekben hozott 2004-es irányelv is használja ezt a fogalmat, aztán a TRIPS egyezmény 61-es cikke is, ami ugye a WTO szellemi jogokról szóló eh, egyezményet. A TRIPS 61-es cikkében olvashatjuk, hogy a védjegy vagy szerzői jog kalózkodás sértés esetében a feleknek fel kell lépniük, amennyiben ez kereskedelmi szinten, mértékben történik. A tagállamok eh, tárgyaltak, majd erre visszatérek, kicsit furcsák ezek a megjegyzések. A tagállamok tehát, amelyek a a büntetőjogi részről tárgyaltak, azt mondták, hogy a kereskedelmi mértéket eh, az uniós definíció alapján eh, használták a, a Akta 23.1-es pontjáról beszélünk, tehát a jóhiszeműen eljáró végfelhasználók esetét ki kell zárni. Így fogalmaz az uniós jog. A szerződések megkötésekor van az elején egy magyarázó rész, de ebben az esetben azt hiszem, hogy egy, az európai jogban egyértelműen kifejtett fogalmról van szó. Nem a, dologi jogról van szó, az európai dologi jogról beszélünk, egyáltalán nem, hanem ezt a parlamentnek kell egyébként megváltoztatni a bizottsági javaslat alapján, de ez ebben az esetben nem változik. Az önök beleegyezése nélkül egyáltalán nem lehet az uniós jogon változtatni az együtt döntésen belül. Szerintem nem az Európai Bizottságot eh, kell eh, olyasmiért eh, kritizálni, ami az önök jóváhagyása nélkül egész egyszerűen nem működhet. Lássuk most a generikus gyógyszereket. Itt két különböző probléma is van az akta e, megállapodás, illetve a két oldal megállapodások. Itt van egy kis e, keveredés. Korábban voltak problémák a tagállamok részéről, nem az Európai Bizottság részéről, mert a generikus gyógyszereket lefoglalták mondjuk Hollandiában, egyszer azt hiszem Franciaországban is, ha jól emlékszem. Ez már nem történhet meg, mert az Európai Bizottság meg változtatta az iránymutatásokat, utasításokat a vámellenőrzésekre vonatkozóan, ezért eh, szabadalmi jogokkal kapcsolatos vámellenőrzésre eh, nem kerülhet sor. A hamisított termékek teljesen más kategóriába esnek. El a ezekkel a gyógyszereinktől ilyen címek kapok eh, e-maileket százával. hogyha valóban hamisítanak a gyógyszereket, akkor annak meg rengeteg áltozata lenne. A generikus gyógyszerek 10%-át, több mint 10%-át hamisítják, illetve a generikus gyógyszerek, forgalomba kerül gyógyszerek több mint 10%-a hamisított gyógyszer. Egész egyszerűen placebót árulnak. És ez még a jobbik eset. A hamisított gyógyszerek eset miatt emberek százai ezrei vesztik életüket a fejlődő országokban, azt hiszik, hogy a gyógyszer majd megvédi, őket, és nem, mert placebót szednek. Itt az ellenkező hatást érik el. Mi, mi, vagyis pontosabban a tagállamok, miért ne ellenőrizhetnék azt, hogy ami megérkezik az ő országukba, az nem veszélyes az egészségre. Komoly, komolyan várok önöktől választ erre a kérdésre. Következő probléma. Mit tesz majd az Európai Bíróság? Mit fog eh, majd előzetes véleményében vizsgálni? Hát ezt majd elnöti az Európai Bíróság. Mi csak kérdéseket tehetünk fel, válaszokat ők adnak. Zsadó úr. Az Európai Bírósághoz fordultunk. Ez nem független a tárgyalásoktól. Ez már a végrehajtással kapcsolatos, nem a tárgyalásokkal. Egyrészt. Másrészt az önök eh, bizottságának az elnöke tudta, az előadó is tisztában volt ezzel. Felhívtam Davidet direkt, külön, személyesen, szerintem az Európa Bírósághoz kellene fordulni, de hogyha az európai biztosként ezt kívánom tenni, akkor én ezt egyedül nem döntetem el, a biztosok kollégiumához kell fordulni. És eh, ahogy ezt megteszem, a biztosok közös döntése azonnal eh, nyilvánosságra, nyilvánosságra kerül, az Európai Bírósághoz fordulhat a parlament, a bizottság, a tanács, vagy bármely tagállam, bárki fordulhat az Európai Bírósághoz, önök is megtehették volna. Igazából nem is értem, mi ezzel a baj. Az Európai Bíróság szerintem mit fog tenni? A szerződésre hivatkozik, annak rész, részben a alapjogi kartára. Korábban általában azt tette, többször is, hogy azt vizsgálta, hogy a másodlagos jogszabályok megfelelnek-e az alapjogi kartában foglaltaknak. Szabanetlak eh, esetben is ezt eh, vizsgálták. Azt várom tehát az Európai Bíróságtól, hogy érdemi véleményt nyilvánítson. Ne csak annyit mondjon, hogy igen, megfelel, vagy nem felel meg. Öt, 25 oldalán rövidebb bírósági döntést ritkán lát az ember, fontos, hogy itt milyen e, alapjogokat érint. Itt a szólásszabadságról, az információhoz való jogról beszélünk, illetve a tulajdonhoz való jog, hiszen a szellemi tulajdonjog is jog, e, szellemi tulajdonjog ugyanolyan tulajdonjog, mint, e, mint a fizikai tulajdonhoz való jog. Tehát az aktán kívül is nagyon fontos ez. Felmerült több kérdésben az az érv is, hogy nem a jó felekkel tárgyalunk. Nem, azokat tárgyalunk, akik segíthetnek nekünk megállítani a kalózkodást és a termékhamisítást. Természetesen a fejlődő országokkal, feltörekvő országokkal is szívesen tárgyalnánk, nem is rajtunk múlik, hanem rajtuk, hiszen a szerintem jogok védelmében elsősorban a fejlett országok érdekeltek. A feltörekvő országok nem akarnak fizetni a szellemi tulajdonjogok használatáért, nem most először fordul ez elő Kínával, nevezzük néven ezt az országot vannak mostanra már fejlett országok, ez egy bevált ipari stratégia, a szellemi tulajdonjogokkal való visszaélés. Tehát nincsen tárgyaló partnerünk. Mit tehetünk? Megállíthatjuk a határon az ott előállított, hamisított termékeket, Remélhet, és remélhetjük, hogy egyszer majd ők is aláírják ezt a megállapodást, ha már egyszer fejlettségi foguk elért egy bizonyos szintet. Lássuk ami majd délután is elmondom, lássuk most ezt a anyagi jogról akkor most az elektronikus kereskedelmi irányelv, az IPR irányelv évtizedek óta működnek ezek. Talán ezeket érdemes frissíteni de parlamentként önöknek is fel kell tenniük maguknak azt a kérdést, hogy van-e probléma vagy sem a nemzeti jogszabályokkal, mert a kapott e-mailekben arról beszélnek, hogy a három dobás van mindenkinek szabályt, mint hogyha nem tartanánk tiszteletben. Ez a francia nemzeti jogszabályokban van a három dobása van mindenkinek. Tegyék fel maguknak a kérdést, hogy ez a francia jogszabály megfelele az európai normáknak. Ez ügyben tehetnének valamit. Ezek igazi problémák. Az aktában egyértelműen kimondjuk, hogy nem nemzetközi szinten nem működhet ez a háromdobás eh, rendszer, de nemzeti szinten igen. Talán ezt is érdemes lenne megvizsgálni. Végezetül. Elnök úr. Megkésett ez, azt mondják. Először számos tag, tagállam számára, több tagállam számára ez nagyon furcsa, mert amikor a tanács készen állt arra, hogy foglalkozzon ezzel, egy hangúan elfogadták, nem csak a tanács, mint Európai Intézmény, hanem tagállamoknak is egyhangon kellett ezt megtenniük, hiszen ez egy vegyes, úgynevezett vegyes megállapodás, amelyet nem csak az Európai Parlamentnek, hanem a nemzeti parlamenteknek is ratifikálniuk kell. És hirtelen újból elkezdtek rajta gondolkozni, talán <clears throat> nem foglalkoztak vele megfelelően alaposan, vagy csak most ébrednek fel, hogy a közvélemény ennyire felháborodott. Ez nem valami komoly munka módszer azzal gondolt, hogy kezdjük előre az egészet, hát végül is ez felmerül, de inkább a tagállamoknak kellene felébredniük és előre kezdenék a munkájukat. Köszönöm, ezzel befejeztük ezt a véleménycserét. Lesz egy másik alkalmunk is, hogy ezt megvitassuk egy műhelybeszélgetés során ma, amelyet érdekeltekkel szervezünk. Köszönöm a biztos úrnak, hogy eljött tegnap is, meg ma is. Most pedig választanunk kell, milyen témákat, napirendi pontokat teszünk át a következő ülésre. A 22-es, 21-es, 24-esnek kellene prioritást adni, hogyha nincs kifogás, akkor a 22-esre térnék át. Robert Sturdy az előadója ennek a témának. Tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése az Orosz Föderációból származó egyes acéltermékek behozatára vonatkozó egyes korlátozások. Elnök úr, ez azt jelenti, hogy a többi napi rendi pontot egy jöv következő ülésre tesszük át a 25-öst és a 26-ost? What, what is sure is that we will have time to address all of them, so let's, let's... Nem tudjuk, hogy mennyit tudunk ma megvitatni. Először nézzük meg, hogy mivel tudunk végezni, és ami marad, azt a következő ülés napi rendjére tesszük át. 22-es pont. Robert Sturdy most már nincs itt, de azt mondta, hogy David Campbell fogja őt helyettesíteni, úgyhogy átadom a szót David Campbellnek. Köszönöm. Az előadóra figyelnének? Igen, Robert Sturdy átadta nekem a feljegyzéseit. Gyorsan összefoglalnám ezt a kérdést. Volt egy megállapodás, a 2007-es megállapodás bizonyos acéltermékek kereskedelméről, és ezt vissza kellett vonni, mivel az Orosz Föderáció belépett a WTO-ba. Ez a helyzet Robert Szördé azt mondta, hogy meggyőződése, hogy a WTO garantálja a legjobban a többoldalú kereskedelmi rendszereken alapuló rendszert, és monitorozni szükséges az orosz részvételt a WTO-ban, és azt is, hogy a szabályokat betartja-e, úgy néz ki, hogy nem tartja be. Lámi úr azt javasolta, hogy éppen ezért erre az esetre nézve nem tartaná be a szabályokat, évente készítsenek jelentést a parlament számára, arra vonatkozóan, hogy betartja-e a szabályokat Oroszország vagy nem. Lámi úr még nem nyilatkozott erről igazán, de azt mondta az előadó, hogy a négy éves felülvizsgálat túl kevés, Oroszország esetében, hanem évente kellene ezt áttekinteni. Hát erről van itt szó a 22-es pont kapcsán. Köszönöm. A jelentés tervezett ki lett önöknek öszt, osztva, és most itt van-e az árnyékjelentéstevő a néppárt részéről? Van még hozzászólási kérelem. Johanna. Kezdjem én. Az ALDE frakció nevében köszönöm. Köszönöm Kemper Rocs helyettesíti kollégáját. Egyet értek a szövegtervezettel. Hivatalos kérelemről van szó. Vannak aggodalmaink a magyarázatot illetően, Szöri úr a VTO-tól kéri az éves jelentést. Szerintem ezt bele kell venni a magyarázó feljegyzésekbe. Nem csak ezt szeretnénk, hanem egy hatásvizsgálatot is végeztetni a bizottsággal arról, hogy mit jelent mindez az európai acéltermelésre, vagyis az, hogy a kvótákat, kvótákról lemondtak, de egyébként én a, ezt támogatom, és a kereskedelem liberalizással jó lépés, de meg kell nézni, hogy mindennek milyen hatása lesz az acéliparra, és azt is, hogy kell-e ide átmeneti időszak, vagy valamilyen specifikus védelmi mechanizmus, olyan, amilyennel már rendelkezünk más területeken. A bizottság néhány beszéssel élhetne, hogy érinti a kvótatörlés az európai ipart. Ezek még nem világos kérdések, jó lenne ez a hatásvizsgálat, és vegyük ezt bele and, and forward that way to the commission. Thank you. a magyarázó feljegyzésekbe. Ezt küldjük át a bizottságnak. Kutás úr, a szocialista frakció részéről. Köszönöm szépen a szocialista frakció árnyék jelentés tevője vagyok, és úgy gondolom, hogy egyet tudunk érteni, el tudjuk fogadni a jelentést. Világos, hogy amikor a Szoros Föderáció WTO tag lesz, akkor ez a rendelet már haszontalan. Ha fenntartanánk, megsértenénk vele a WTO szabályait. Úgy gondolom, hogy a WTO a legjobb biztosíték arra, hogy a multilaterális kereskedelem szabályait betartsák, bár néhány reformra még szükség van. Köszönöm. Pavel Zalewski, a néppárt árnyék jelentéstevője, ki kell, hogy javítsam magam. Nagyon jó, hogy Oroszország belép esetlegesen a WTO-ba, ennek ellenére ebben a dosszéban, vagyis ezen ügy kapcsán hangsúlyoznunk kell, hogy igen masszív, túl termelés van Oroszország részéről, több mint 40 millió tonna acéltermelést illetően. Tehát kihasználatlan kapacitás, vigyázni kell arra, hogy azért ez ne legyen káros az európai iparra. Éppen ezért szorosan monitorozni kell az orosz importot, most már nincsenek voták, és annál is fontosabb, hogy az EU tárgyaljon arról, hogy a maradó piaci hozzáférés hogyan érinti az EU piacokat, valamint mérehatóan elemezni kell az orosz acélgyártást és az acéllal kapcsolatos egyéb nyersanyaggyártást. Meg kell nézni a közvetlen külföldi befektetések és ezek kapcsolatos légkörhelyzetét. Köszönöm, zöldek. Köszönöm, elnök úr, elismerjük, hogy kötelező az acélimport kvótát megszüntetni. Fontos dolgot szeretnénk kiemelni. Ami az acélgyártókat illeti, Oroszország már a legnagyobb forrás etéren az EU számára. A mennyiségek növekednek, de ha megnézzük az acélgyártókat a világban. Az orosz acélipar talán a legszennyezőbb, ami a CO2 kibocsátást illeti. Ha a kvóta megszűnik, a termelés valószínűleg emelkedni fog, és ez aggályt jelent számunkra, mert az EU kereskedelmi politika az EU klímapolitikájával szembe kerülhet. Ezzel valahogy kellene foglalkozni, ha nem is a tanácsi rendelet visszavonásával, hanem a most tárgyalt partnerségi és együttműködési megállapodás keretében. Nagyon remélem, hogy ez meg is fog történni. Elnök, köszönöm. Bizottság. Who Ki kér szót a bizottság részéről? Parancsoljon. Kérem, hogy mutatkozzon be a jegyzőkönyv számára. Petro Sumelis vagyok a kereskedelmi főigazgatóságról. Köszönöm a különböző hozzászólók megjegyzéseit. Mindenki elismerte, hogy a kvóta törlése bizonyos oroszországi acél importra vonatkozóan logikus következménye az, hogy Oroszország belép a WTO-ba. Ez a törlés csak akkor lép életbe, amikor Oroszország már csatlakozik a WTO-hoz, ennek várható időpontja nyár. Addig a kvóták továbbra is érvényben maradnak, és a rendelet szerint bonyolódnak. Mindezt úgy kell figyelembe venni, hogy arra is gondolunk, hogy Oroszországnak milyen előnyei vannak a VT-hoz való csatlakozás révén, beleértve az acél ágazatot. Itt az acélból készült késztermékekre is gondolni kell, a különböző ebből származó hasznokra, és a nyersanyagok kérdése, mit használ fel a lehetőségek közül Oroszország, ott van az acélhulladék exportja Oroszország részéről, és az ezzel kapcsolatos VTO rendelkezések, mindezt tágabb értelembe kell figyelembe venni. Hallottuk a hozzászólók megjegyzéseit arról, hogy ez a megszüntetés, ez jelenti azt, hogy az EU-ba irányuló import emelkedik. Végeztünk egy becslést, értékelést, amelyet megosztottunk az INTA bizottsággal néhány hónappal ezelőtt. Természetesen továbbra is közelről monitorozzuk a helyzetet. Kétféleképpen az acélkontaktcsoportot aktivizáljuk, orosz hatóságok, bizottsági képviselők és mindkét oldal iparának, iparágának részvételével. Az első ülés ennek az intergrupnak néhány hónapon belül lesz. Monitorozást fognak végezni, és természetesen gyűjtjük a statisztikákat, ez folytatódni fog a monitorozás érdekében. Mit mutatnak a statisztikák, mint ez idáig már tavaly is láttuk, az idén is továbbra azt látjuk, hogy Oroszország nem használja ki teljes mérték, mértékben a kvótákat a kétoldalú megállapodás keretében. 2010-ben Oroszország 61%-át használta ki a kvótának acéltermékek esetén. Az igaz, hogy vannak olyan termékek, amelyek esetében magasabb a felhasználási arány, és ez 2011 we have seen uh, 55%. Meleghengerelt áruk esetében más volt a helyzet, és a kényesebb hengerelt acél áruk esetében 71% ez az arány, úgyhogy egyelőre nem áll meg a kockázata, nem áll fenn a kockázata a növekedésnek. Lehet, hogy ez bekövetkezik, de a trendek nem erre mutatnak. Ami pedig arra vonatkozik, hogy Oroszország betartja-e majd a WTO kötelezettségeit. A bizottság a mai európai csúcsra egy kereskedelmi befektetési jelentést adott be 2012-re. Ebben van egy olyan fejezet, amely a VTO csatlakozásra vonatkozik, és arra, hogy hogyan segített ez a piacra jutást egyes esetekben, a korlátok lebontását. A lényeg az, hogy figyelemmel kísérjük Oroszország kötelezettségeinek betartását, és a következő jelentés a jövő évi EU tanácsra készül el. David Kempelnek van-e megjegyzése? Köszönöm a megjegyzéseket. A kvót kvóták valóban most hatályon kívül helyeződnek, ott van a WTO csatlakozás, sok aggályról hallottunk, ezeket részben orvosoljuk, de a parlamenti szabályok nem teszik lehetővé a magyarázó feljegyzések megváltoztatását. Egyik kollégánk utalt erre, vagy kérte ezt, de a megjegyzéssel foglalkozunk, valahol másút meg fognak ezek jelenni. Következő lépés az eljárásban a módosítások leadása holnap este hatig. lehet leadni ezeket. Éppen ezért volt olyan fontos, hogy ma foglalkozunk ezzel a kérdésekkel. 21-es pont, ez is fontos pont erről van szó, hogy a módosítókat vizsgáljuk meg. Itt arról van szó, hogy a Lisszaboni szerződés után hogyan fog alakulni a helyzet. Az Omnibus 2-es rendeletről van szó. Az előadó az SMD-től, de Bernát Lange fogja őt helyettesíteni a jövőben. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy tényleg tudom helyettesíteni, de megpróbálom átadni gondolatait. Minden esetre az előadó szeretnék köszönetet mondani az jó együttműködésért. Gyakorlatilag sikerült megegyezni minden pontban. Széles konszenzus van. Sokat technikai kérdés, de ezek mégis érdekesek ez a komitológiai rendelet folytatása, és a delegált jogi aktusokat veszik figyelembe. Nagyon fontos a parlament együttdöntési joga. Néhány szó a tartalommal kapcsolatban. Azt hiszem lényeges felhasználni ezeket a delegált jogi aktusokat. Ehhez idő kell. Ezért a felszámolási időt négy hónapra kellene ö, kiterjeszteni. Szintén fontos, hogy a független szakértők vegyenek részt a tárgyalásokban annak érdekében, hogy amennyire csak lehet, minden információt megkapjunk. Van egy kis különbség a meghatároz... A parlament szakértőnek kinevezésben Light szeretné aláhúzni, hogy autonóm módon kell eljárni, teljes függetlenséget kell biztosítani, ahogy a tanács szakértőit is függetlenül ö, nevezik ki. Ezt a ö, következő a Strasbourg kedden lesz a következő megbeszélés. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönjük szépen ezt a vezetésben megjegyzés a szabadság többi tagjai részéről, akkor ö, ö, lássuk, hogy Brown bizottság, annyi a szó, köszönöm, elnök úr, hadd kezdjem azzal, hogy a bizottság nevében megköszönöm az előadót, az árnyék jelentés tövőt, nek az előrehaladást, amit sikerült elérni négy mezem lenne, próbálom nagyon röviden megtenni őket a jelentés tervezettel kapcsolatban, és a javasolt módosítókkal kapcsolatban. Nem fogom elismételni az összes megjegyzés, és hiszen a legutóbbi intaülésen sok elhangzott. A törvényhozási technikával kapcsolatos az első megjegyzésem az előadó azt javasolja, hogy legyenek preambulum bekezdések, és az árnyék jelentéstevő módosítója is a 99-es komitológiai eljárásra utal. A bizottság szerint ez nem szükséges. Kodifikálni kell az összes jogi aktust. konzisztensnek kell azonban lenni az Omnibus egyel. Ezt a triológus tudja megoldani. Második kérdés, amire szeretnénk felhívni a figyelmet. Két plusz mondat a preambulum bekezdésbe, két mondatnyi betoldás a bizottság azt javasolja tiszteletteljesen, hogy ne hozzunk létre külön szabályt ö, specifikus ö, területen. olyan témáról van szó, ami a parlament és a bizottság közti keretmegállapodásban szerepel. A közös megállapodás és a közös állásfoglalás foglalkozik ezzel. Az árnyék jelentéstevő ö, nyújtott be ezzel kapcsolatban, módosított. Van egy harmadik rövid megjegyzésünk ö, a 54-es módosítóval kapcsolatban. Az árnyék jelentéstevő azt javasolja, hogy a delegált aktusosakkal kapcsolatban e, ne legyen pontosítva az eljárás. Mi pedig azt mondjuk, hogy legyen. E, itt a e, gyógyszeripari termékekről van szó, legyen sürgősségi eljárás, ezt javasoljuk. Negyedik megjegyzés, a módosító az árgyek jelentéstevőtől a ö, report készítéssel kapcsolatban. Mint ö, tudják, a szeretnénk először megállapodni, hogy hogyan kell felépíteni ezeket a riportokat, és ez trialógus megállapodásának a kérdése. Ben további végső megjegyzés, akkor szavazás következik. A következő rendesülésünkön március 26-27-én foglalkozunk majd a bizottság által beterjesztett pontokkal. Itt be is kell fejeznünk a munkát három napi rendi pont a 24-ből, ami szerepelt a napi rendünkön, később kerül sorra a következő ülésünkön. Elnézést kérek az előadóktól, a képviselőktől, azoktól, akik azért jöttek el, mert számítottak hogy, fel, rá, hogy felszólalnak ez ügyben. Az akta túl fontos volt ahhoz, hogy ne elég időt szálljunk rá. Julio Winkler csak fél percre, hogyha kérhetném, hogy az első napon, március 26-án kerüljön sorra az én témám. Elnök, igen, ez lehetséges. Ezzel le is zárom az ülést, folytatjuk délután azzal a műhely munkával, amelynek témája a ö, politikai tanulmányozó csoport. Thank you.